mivel az év első ülését kezdjük, hadd kívánjak mindenkinek nagyon boldog új évet, sikerekben gazdag, boldog új évet a családjuknak is, és jó egészséget. Szeretném a tolmácsoknak az évét is jól kezdeni, boldog, sikerekben gazdag évet kívánok, és köszönöm, hogy itt vannak. Minden esetre ez az ülés jól kezdődik, többen ott voltak az éjszakai vonaton, hiszen a Bécs-Brüsszel éjszakai vonat járatot együtt avattuk fel. Ez egy első alkalom, mert szeretnénk, hogyha több ilyen vonatjárat is beindítana, és Riké úr is eljönne legközelebb. Akkor kezdjük el a munkát, fogadjuk el a rendet, a rendet elfogadhatjuk, hogyha nincs ellenvetésük. Úgy látom, hogy nincsen. A november 6-i és a december 3-i ülés jegyzőkönyvét megtalálják, hogyha nincs észrevételünk, akkor elfogadjuk őket. A harmadik pontnál az elnök közlendői szerepelnek, a titkárságnak szeretnék elnökként köszönetet mondani a munkájáért, és nagyon boldog új évet kívánok nekik, és együtt sikeresek leszünk az ügyek kezelésében. Kezdjük el rögtön az első ügyjel, a típus jóváhagyásról van szó, személygépkocsik és kishaszongépjárművek Euró 5-ös és Euró 6-os kibocsátási szabály szerinti típus jóváhagyásáról van szó. Sven Schulz az előadónk, akinek meg fogom adni a szót. Miről van szó? Arról, hogy a motoros gépjárművek személygépkocsik és kis haszongépjárművek euró 5, euró 6 típus jóváhagyásával mi a helyzet. Az előadónak meg fogom mindjárt adni a szót. Január 29-ig lehet módosítőt benyújtani, és február 20-án lesz a szakbizottságban a szavazás. Sulce úrnak átadom a szót. Vielen Dank. Elnök asszony, Köszönöm szépen. El is mondta ön már, hogy miről van szó. Nem mi vagyunk az illetékes bizottság, csak véleményt fogalmazunk meg az MV számára. Az Euró 5-ös és az Euró 6-os típusú hagyásról van szó. Aki egy picit régebb óta tag itt a parlamentben, az talán egy kicsit furcsa, hiszen olyan szabályokról beszélünk, amelyek már léteznek. Egy probléma van azonban, ez pedig az, hogy a bizottság a komitológia eljárás keretében határozott, és aztán városok, régiók, fővárosok körül bírósághoz fordultak, keresetet benyújtva, fellevitelre is sor került, és éppen azért, hogy itt a helyzetet tisztázzák, úgy döntött a bizottság, hogy egy együttdöntési eljárásban, tehát a parlamentek közösen újra napirendet tűzzük ezt a kért, kérdést, és jogalkotásra jutunk el. Miről is van szó? A dízel botrányra vélhetően emlékeznek még 2015-ből, manipuláció itt az egyik kulcs szó, típusú jóváhagyások kapcsán, illetve voltak tényezők, ugye, amelyek befolyásolták az eredményeket. A bizottság úgy reagált mindenre, hogy új szabályokat léptetett életbe, és a határértékeket illetően is új dolgot döntött el, egy konformitási tényezővel egészítette ki a jogszabályt, tehát nem csak laborkörülmények közötti értékekről van szó, hanem egy új értékre is a közúti közlekedésben mért valós értékről. A NOx-okat illetően 2020-ig van a érvényben egy 2,1-es érték, illetve a könnyű gépjárműveket illetően 2021 végéig lesz ez az érték érvényben és itt ez az egyes számú, egyes tényező az, ami érvényes. Egy második tényezőt is meg kell azonban vizsgálnunk, ez pedig egy mérési öm, határ, ami a 0,43-as értéknél alkalmazandó. Ez egy hordozható eszköz egyébként, amivel mérni lehet. A jelenlegi típusjóváhagyási eljárásban ez már érvénybe lépett, most tehát arról van szó, hogy orvosolni kell azt, ami eddig bizonytalan volt. Ami számomra kérdés volt, amikor megnéztem, illetve megírtam ezt a jelentést, ezt a véleményt, hogy akkor a gyártókat kell a hibáért felelősségé tenni, vagy esetleg a fogyasztókat. Hát azt gondolom egyiket, egyiküket sem. Azt tartom helyesnek, ahogyan a bizottság eljár, Azonban a magam részéről, és ezt olvashatják is a véleményben, hogy a konformitási tényezőben módosítást vezessünk be. Itt megbízhatóságról és bizalomról van szó, és hogyha itt mi megint módosítanánk ezen a helyen, akkor mindezt aláásnánk. Mindenki, aki ebben az ügyben érdekelt, joggal más-más határértékeket kell szem előtt tartania, és ezért gondolom, hogy el kellene halasztanunk ezt a vitát. A következő lépések kapcsán úgy is fogunk még a konformitási tényezőről és egyéb határértekről egyeztetni. Most a legfontosabb az, hogy jogbiztonság legyen. A magam részéről egy technikai jellegű módosítót nyújtottam be, erre szeretném még a figyelmüket felhívni az 1 és 0,43-as határértéket 1,4-re összevonta a bizottság. Hát nem vagyok én mérnök, de azt gondolom, hogy talán ezt a két tényezőt, az 1-es és a 0,43-at külön kezelni. Legyen egy 1-es tényező, és külön egy 0,43-at. Aki jó volt matekból, az tudja, hogy ezzel nincsen nagy változás, de technikai szempontból egy észszerű javaslat, is. kérem is, hogy ezt javasolják, és várom a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Schulz úr. Danielson úré a szó most a szocialisták részéről. Köszönöm szépen a szót, és köszönet az előadónak is Hertog úr, az Ernék előadónk nevében szólok, ma nem tudott ma eljönni, és mindenek előtt köszönet a jelentéstervezetért. A gyártóknak fontos a tervezés biztonsága, ugyanakkor van egy másik fontos tényező, amit Ismail szeretne felvetni, a következetes és érvényes konformitási tényező bevezetése, mert különben ellentétes hatást válthat ki hogyha 2020. január 1-től érvényes tényezőt megváltoztatjuk, akkor a már piacra jutott járművek legalitását vonnánk kétségbe. Miközben indokolt a bírálat a járműiparral szemben. Tudni kell, hogy kötelező előírásokról volt szó. Ezzel együtt azt mondanánk, hogy nyilván problémák vannak. A bizottság egy végrehajtási aktust használt olyasmire, amit minden bizonyal jogalkotással lehetne megoldani. Az RDE e, teszteknél még mindig nagy a hibahatár, ezt gyorsabban kellett volna orvosolni, e, orvosolni. Ezzel együtt köszönjük a jelentés tervezetet, és Ismail a folyamat során együtt fog működni önökkel. Köszönöm szépen. Flego úr a Renew csoport részéről önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bevezetésképpen szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon jó anyagot készített, és szeretnék eh, néhány észrevételt tenni a eh, frakcióm eh, a Renew Europe nevében. Öt évvel a dízel botrány után az új kibocsátási normákat csökkentették most, de ez nem igaz a NOx kibocsátása, hiszen az növekedett azóta. Tudjuk, hogy milyen károsak ezek a kibocsátások az emberi egészségre nézve, és nagy részét teszik ki a városok légszennyezettségének tehát a szennyezettséget a dízel járművek súlyosbítják, 30%-ot tesz ki a dízel kibocsátás, és a NOx a szennyezés 66%-áért felelős, mindez nagyon sok költséget jelent az egészségügy számára, és nagyon súlyos humán egészségügyi következményeket. Nyilván időre van szükség a probléma megoldásához. Egyetértek az előadó által mondottakkal, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a méréseknél az eltérések a valós vezetési körülmények és a laboratóriumi mérések között ö, csökkentendők. Amiről most szó van, az egy átmeneti intézkedés, Idővel, a technológia fejlődésével ezek a számok csökkenni fognak. Alapvető, hogy az Európai Bizottság folytassa a mérési rendszerek fejlesztését valós vezetési körülmények között annak érdekében, hogy felszámoljuk a ma meglévő eltéréseket a laboratóriumi és valós körülmények között. a tiszta gépjármű gyártás felé kell elmozdulni. A Green Deal célkitűzései között is szerepel ez, de ehhez még időre lesz szükség. Köszönöm. Köszönjük szépen Flego úrnak. Most az enyém a szó a zöldek képviseletében, mert én is árnyékelődő vagyok ebben a témában. Ez egy olyan témakör, ami azon túl, hogy technikai jellegű, politikai vetületei is vannak. Miért mondom ezt? Azért, mert én alelnöke voltam a Dieselgate-tel foglalkozó munkacsoportnak. Hogyan jutottunk el idáig? Az az igazság, hogy láttuk a, a helyzetet, Flego úrnak igaza van – a 21. század betegsége a légszennyezettség. E, Európában 650 ezre halnak meg e, idő előtt emiatt. És e, ezeknek az okozója a híres NOx. Ezzel foglalkozunk, és mi szerepel most ebben az anyagban? Volt egy találkozó a környezetvédelmi miniszterek részvételével, és a 2007-es Euró 6-os normát nem lehet meghaladni. 2020-ig ez 110-zel lehetett volna meghaladni, utána pedig 50%-kal. Tehát így most még inkább beletaposhatunk a gázba. Én és az zöld frakció ezzel nem értünk egyet. Azt gondolom, hogy ma ki kell mondani, hogy ez a komitológia eljárás olyan döntéseket hozott, amelyek az Európai Parlament fölött álltak, holott mi vagyunk az európai polgárok képviselői. A parlament annak idején nem utasította el ezeket az intézkedéseket, ennek ellenére. Most fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hogy hol vagyunk most? Öt évvel vagyunk a dízel botrány után, és ebben az szerepel, hogy az új dízel járművek ezerszer több részecskét bocsátanak ki. Hogyan engedhetjük meg azt, hogy olyan járművek, amelyek ezerszer több ilyen részecskét bocsátanak ki, közlekedjenek? A Transzakbizottság ez teljesen szemet hunyt e fölött? Nem gondolom. A légszennyezettség irányelvet ki nem tartja be? Nagyon sok országot elítéltek már amiatt, hogy nem tartja ezt tiszteletben. A levegő minőségről szóló irányelv érvényben van, és nekünk ki kellene azt mondanunk, hogy ez nem csak egy technikai kérdés. Én ezzel nem értek egyet. És kedves kollégák és előadó úr, köszönöm a munkát de azt gondolom, hogy itt egy világos üzenetet kell küldeni. Mi jogalkotók vagyunk, a városok miért panaszkodnak, miért döntenek egyre többen úgy, hogy nem akarnak dízelautókat a városban. Ez azért van, mert az emberek megbetegszenek és idő előtt meghalnak emiatt. Ha mi, a jogalkotók, nem a polgárok igényeit követjük, akkor a városok fognak aktivizálódni. Az a kérdés, hogy mit tett Európa azért, hogy ezt a problémát megoldja. Ezért nem értek én egyet azzal, hogy megfelelőségi tényezőket vezessünk be. Ez még több rugalmasságot ad az autógyártóknak, ahelyett, hogy egyszerűen a 2007-es szabályozást tiszteletben tartanák. 13 éve érvényben van már ez a szabályozás, lehetne azt is mondani, hogy nagyon sokat követelnek ezek az európai szabályozások, de nézzük csak meg az Egyesült Államokat vagy Japánt, ott kétszer ilyen szigorú a szabályozás, különösen a NOx tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy az Euró 6-os kibocsátási szabályokat betartsuk. És tiltakozni kell az ellen, hogy még több rugalmasságot kapjanak az autógyártók. A második az, hogy az autógyártóknak olyan járműveket kell alkotniuk, amelyek belül maradnak ezeken a kibocsátási normákon. Hogyha például az, az élelmiszerekről az étkezésekről akarnánk szabályt alkotni, akkor azt, mondhatják, azt mondhatnánk, hogy mindenki azt teszik, amit akar, csak tartsa be a szabályokat. Hogyha még több mozgásteret adunk az érintetteknek, akkor milyen hitelességünk marad nekünk, mint jogalkotóknak? Végül pedig azt szeretném mondani, mert itt van egy igazi kérdésem az Európai Bizottság számára. Miközben az autók piaca, különösen Németország. Miért nem látja előre azt a bizottság, és miért nem hozott létre egy tervet a dízele kivezetésére? Miért nincs egy valódi előretekintő terv a tiszta járművekről? Miért mondom ezt? Azért, mert 13 millió munkavállaló dolgozik az autóiparban, és nem képezték őket ki az új technológiákban, sem az elektromos, sem pedig a hidrogén alapú technológiában. A dízel az egy elavult technológia. És mit tesz ilyenkor a bizottság? Hogyan fogjuk tudni képezni a munkavállalóinkat, miközben a versenytársaink Kínában vannak? ezek a konformitási normák, ezek vajon észszerűek és hasznosak? Tehát nagyon egyszerű a kérdésem, amit a bizottsághoz intézek. Ez a dízel rendelet, amely nagyon szennyező járművekről szól, azt szeretném kérdezni, hogy ha már egyszer a technológia semlegességéről szoktunk mindig beszélni, Schulze úr véleménye olyan vélemény, amelyet fel kell erősíteni. Nagyon jól tudom, hogy Németországban és más országokban is nagyon fontos az autóipar, de nem szabad nekik eh, bármit megengedni. A több millió munkavállalót eh, az útszélén hagyják, eh, mert ha ezek a gyárak bezárnak, akkor az egész térség megakad, és ez nem elfogadható. Az autógyártóknak tiszteletben kell tartaniuk a normákat, és versenyképesnek kell lenniük nem csak Európában, hanem nemzetközi szinten. E, ezért ezt tudom elmondani a jelentéséről. Az Identitás és Demokrácia nevében Mayer úr, ő is az éjszakai vonattal érkezett? Mert nem is Heider. Heider a nevem. De eh, tény, ott voltam az éjszakai vonaton én is. Nincsen eh, igazából kérdésem. Ezt az álláspontot eh, tudomásul veszik, és köszönetet mondunk az jelentés tevőnek. Viszont az ön expozéjához azért a dízzel kapcsolatban lenne mondandóm. Tudjuk, hogy a sokkal inkább arról van szó, hogy sokszor ami kijön az autóból, az tisztább, mint amilyen a város levegője valójában. De valóban különbséget kell tenni, ugye a fogyasztók számára releváns kérdések vonatkozásában gondolok itt elsősorban az egészségügyi megfontolásokra, fontosak az egyértelmű szabályok, és hát ott van azért a munkahelyek biztonsága is. Ezek között, a paraméterek között kell egyensúlyra töröködnünk. Köszönöm. beaucoup pour le CR. Köszönöm szépen. ECR, Peter Mongain. Thank you. Well, it's a little bit of a special day. Köszönöm. Ez egy különleges nap, ez az év első ülése, tehát azt gondoltam, hogy nekem is valami különlegeset kellene tennem. Mint az Oscar gálán köszönetet mondani az anyukámnak, apukámnak, barátaimnak, de talán inkább követném a szokásos folyamatot, és azt mondanám, hogy támogatni tudjuk azt a javaslatot, hogy ne változzanak azok a számok, amelyek szerepelnek a szabályokban, mert nem szabad a tudományból politikát csinálni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Konecsna asszony, öné a szó. Vážené kolegyne, kolegové, vážený pane zpravodaji, já jsem svůj... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt előadó úr. Én már egyértelműen elmondtam a véleményemet, úgyhogy most csak röviden szólok hozzá. Azt szeretném mondani, hogy üdvözlöm azt az óvatos megközelítést, amelyet az előadó alkalmaz, és amelyel próbálja tisztázni az egyes kérdéseket a konformitási tényezőkkel kapcsolatban. Nagy örömmel látom, hogy az észszerűség győzött az érzelmek fölött. Nincs problémám azzal, hogy támogassam ezt a jelentést. Ugyanakkor figyelembe véve a jelenlegi jogbizonytalanságot, amely a motorokra és a járművekre vonatkozó követelményeket, a teljesítmény követelményekkel kapcsolatban nincs egyértelmű döntés, és még nem érkezett meg az eredménye a közös kutatóközpont vizsgáltanak sem. Ezért azt javasolnám, hogy további komolyabb módosítók nélkül halasszuk el az erről való döntést. A szabályozás megszigorításakor egyértelműnek kell lenni annak, hogy a típus jóváhagyás nem csak a gyártókra vonatkozik, hanem a közhivatalokra és a fogyasztókra is. A közös kutatóközpont tanulmányának az eredményei nélkül nem folytathatjuk ezt a folyamatot. Zárásként pedig szeretném kiemelni azt, hogy ez nem egy olyan kérdés, amiről a jogalkotási folyamatban kell vitatkozni, ugyanis ez egy tisztán műszaki jellegű kérdés, és ezt tények, kutatás és tanulmányok útján kell eldönteni. Politikai döntéshozatalnak nincs helye ebben a folyamatban. Ezért a jövőre nézve el kellene gondolkodnunk azon, hogy vajon a jelenlegi szabályozás megfelelő-e, és hogy nem lenne szükség egy mérehatóbb változásra. Ugyanakkor ezt mindig a tények tiszteletben tartása mellett tegyük, és ne azért, mert nyomás nehezedik ránk. Ez nem lenne előnyös senki számára. Köszönjük szépen. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Úgy látom, nincs. Akkor megkérdezném Joan Hitchkocska asszonyt. Non, c'est son collègue. Ah, c'est son collègue. Vagy a kollégáját. Parancsoljon öné a szó a bizottság nevében. Thank you, Madam Chair. My name is Alexander. Köszönöm szépen. Kampenán a nevem, és elnézést, hogy egy kicsit késtem, de az Envi-ben van a kolléganő, és ugye két helyen egyszerre nem tud lenni ezért vagyok én most itt. Üdvözöljük a véleménytervezetet, amelyet a raportőr előadott, mert úgy látjuk, hogy a legtöbb javaslatunkat elfogadták, és a javasolt módosítók is észszerűnek tűnnek. Szeretnék egy dolgot kiemelni, és ott véleménykülönbség van közöttünk. Hogyha 2015-ös dízelbotrányról van szó, akkor emlékezzünk, hogy olyan gyártókról volt szó, akik nem tartották be a 2007-es évben hozott szabályokat. A jelen javaslat kapcsán más a helyzet, hiszen miről van szó. Most egy olyan helyzet van, ahol van egy jogalkotási javaslat, ez fog a komitológiai eljárás helyébe lépni, hiszen ö, megtámadták többen, ö, több ország fővárosa részéről. Tehát nem arról van szó, hogy nem helyesen tartották volna be a jogszabályt, hanem önmagában a szabályt kérdőjeleződik meg. Éppen ezért szükséges az, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és a bizottság most helyesen eljárva olyan szabályokat rögzítsünk, amelyek gyakorlatilag már régen érvényben vannak, alkalmazzák is őket. Abban egyetértünk, hogy a határértékeket mindig vitatni lehet, én azt gondolom, hogy akkor kell majd vitát folytatni erről, amikor valóban napirendre kerül, amikor megfelelő idő, ideje lesz ennek. Az nem hiszem, hogy helyes lenne, hogy fennmaradjon a jogbizonytalanság, amely a korábbiakban is jellemző volt. Ami az önjavaslatát illeti, hogy legyen egyfajta dízel kivezetési indítvány, vagy jogi aktus. Én azt gondolom, hogy amikor majd az általános határértékekről beszélünk, akkor lenne itt az ideje annak, hogy mélyebben vitát folytassunk el a kérdésről is. Köszönöm. Köszönöm szépen a magyarázatát. Mivel véleményről van szó, én szeretnék módosítót benyújtani, mert úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak igenis kell dízeltervet készítenie, hogy az egész vertikumot szabályozza, és ahogy Schulz úr is mondta, segítsen egy olyan szektornak, amely igen nagy nehézségekbe került most a világválság kereteiben és itt ugye munkavállalók sorsáról van szó. Sulc úrnak visszaadom a szót a zárásra. Ja, liebe Kolleginnen und Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm ezt a sok fontos hozzászólást. Hát lényegében tulajdonképpen megerősítettek abban, amit a bizottság, illetve jó magam is elővezettem. A módosítók benyújtásának határideje január 29-e, Eddig két tervezett találkozó van az árnyékelentéstevőkkel, az asszisztensek találkoznak majd február 3-án, majd pedig maguk a sedok ülnek össze 17-én. A folyamatokat illetően tehát ennyi. És Deli asszonyhoz intézem a következő megjegyzést. Azt gondolom, hogy egy icipici hibát véltem kihallani amikor ezerszeres határértékekről beszélt, tehát hogy ezerszeresen haladják meg a határértékeket. Én a Transport and Environment NGO-tól származó mm, adatokkal szemben a katalizátorok teljesítményéről szólnék. Azt tudjuk, hogy ugye ezeket tisztítani kell, és ezekkel kapcsolatban derült most ki, hogy az ezekből kijövő részecskék haladják meg a megengedett határértéket. Tehát a nullához képest ezer ez a szám. A bizottságnak is van egy idevágó anyaga, amelyben az olvasható, hogy a tisztítási móduson átesve még az Euró 6-os típusjóváhagyásnál is előfordulhat szennyezés. Fontos tehát, hogy külön válasszuk itt azért az almát a körtétől, és ez a vita, amit ön itt említett, előttem is ismert, de nem nincs köze ahhoz, amiről itt ma szó van. Köszönöm szépen az észrevételeit azért hadd vágjak vissza, ugye csak a tisztításról van szó, de a tisztításnál több mint ezerszeres a szennyezés, mégiscsak. Euró 6, igen. Na, majd erről beszélünk még a szakmai megbeszéléseken mert hogyha megnézzük, hogy hány személygépkocsi nem tartja be az euró 6-ot, hát 33 millió Európában. Ez egy fontos emlékeztető. Sulce úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon ambiciózusak fogunk maradni ebben az ügyben. A módosítókat tehát január 29-ig lehet benyújtani. A módosítókat február 19-én fogjuk megbeszélni, 19-én szavazunk a szakbizottságban. Passzol ez a naptárukba? Jó, akkor folytassuk a következő ponttal. Itt közúti kétoldalú megállapodás Németország és Svájc között, annak érdekében, hogy a nemzetközi közúti személyszállításban kabotást engedélyezzenek az autóbuszok esetében. Markus Ferber az előadó, de Taylor asszony helyettesíti őt most. Tessék, öné a szó. Köszönöm. Elnök asszony, hogyha megfelel önöknek, akkor az ötös és a hatos pontról együtt beszélnék, hiszen majdnem ugyanarról van szó, csak az érintett országok mások. Markus ki kell mentenem, jó kívánságait küldi, és megkért, hogy olvassam fel az észrevételeit. Ez a két jelentés arról szól, hogy Németország, illetve Olaszország kapjon arra engedélyt, hogy módosítson, illetve tárgyaljon meg kétoldalú megállapodásokat Svájccal, amelyek engedélyeznék a határmenti régióban, a két országban a kabotást az autóbuszos személyszállításnál. Júliusban tavaly megállapítottuk, hogy nincsenek fontos változások, alapvetően szakmai, vitát nem keltő dologról van szó, nincs szükség a háromoldalú egyeztetésre, módosítók nem érkeztek, Markus köszönetet szeretne mondani a kollégáknak a jó együttműködésért, és azt javasolja, hogy mindkét jelentést szavazzuk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Táler asszony. Danielson úr a szocialisták részéről. Köszönöm. Röviden fogok fogalmazni. Nagyon egyszerű ugyan az eljárás, azért fontos kérdésről van szó. Németország, illetve Olaszország Svájccal arról tárgyal, hogy megkönnyítse a határmenti szolgáltatásnyújtást. Ez egy jelentős előrelépés, a parlament el tudja fogadni a bizottság álláspontját, és egyetértünk az egy, egyetlen olvasattal mindkét ügyben. Csak ennyit mondanék. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Danielson úr. Ötjen úr úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönet Markus Febernek mindkét ügy pozitív megítéléséért. Az olasz-svájci és a német-svájci megállapodás is javítja majd a határon túlnyúló személyforgalmat. Ez nagyon fontos, mert a az autóbuszos személyszállítás vonzerejét javítja ez a lehetőség. Köszönjük a támogatásukat. Köszönöm, Ötjen úr. Már megint én jövök, mert én is társelőadó vagyok. Ugye szakbizottsági elnököknek is lett sok munkája. Én is szeretnék gratulálni Felber úrnak, az előadónak. Egyszerű dolgot javasolnak egyetlen módosítást, ennek nincs igazából jogi kiadása, csak a ö, szerződés 2 per 1-es rendelkezésére való ö, hivatkozást vennék ki. Ö, nincs semmilyen vitás kérdés, Olaszország és Németország zöldjelzést kapna, hogy kabotás váljon lehetővé autóbuszos szállításban a határmenti régióban. Ö, Svájccal eh, támogatjuk az előadót a eh, jogi módosításban. Köszönöm. Nincs itt. Peter Lundgren nem Robert Zillét képviseli. Tessék. Hát képviselhetem, ha gondolják, nincs ezzel gond. Minden esetre Számunkra sincs semmilyen probléma ezzel az ügyjel, szívesen támogatjuk. Kuntura asszony, jó napot kívánok, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Mivel Németország és Olaszország Svájccal tárgyal, és az autóbuszos személyszállításról van szó, nincs okunk arra, hogy ellenvetéssel éljünk. Köszönöm. Az Európai Bizottság részéről ki szeretne hozzászólni? Lizsoa úr, boldog új évet, öné a szó. Üdvözlöm az elnök asszonyt, és én is boldog új évet kívánok mindenkinek. Én is nagyon rövid leszek e javaslat vonatkozásában, és szeretnék köszönetet mondani Ferber úrnak, az Európai Bizottság csak azt javasolja módosítani, hogy ne szerepeljen a szerződés 2 per 1-es cikkérre való hivatkozás, és a 91-es cikk a közlekedésről szóló cikk lesz a jogalap. Júliusban valósult meg az első olvasat, és a tanács is összhangban van, a parlamenttel a 2 per 1-es cikket kivették, úgy gondoljuk, hogy gyorsan el tudnánk fogadni a javaslatot. Csak hadd emlékeztessek rá, hogy a tanács első olvasatban néhány szerkesztésbeli, megfogalmazásbeli módosítást javasolt, de úgy gondoljuk, hogy ez nem fog a parlament és a tanács közötti megállapodásban akadályt jelenteni, és gyorsan elfogadható lesz a szöveg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lezsóá úr, és most megadom a szót ismét Taylor asszonynak. Én zárásként mondjon néhány szót, kérem bei so vielen positiven äh, Rückmeldungen. Hát ennyi pozitív visszajelzésnél igazából nem is nagyon tudok már mit mondani, kivéve az, hogy én is köszönetet mondok, és természetesen tolmácsolom Markus Ferber fel is a jó kívánságaikat. Köszönjük szépen! Akkor folytatjuk a 2018-as mentesítéseket is az Európai Unió általános költségvetésén belül. Két jelentés van itt, az első az Európai Bizottság részéről, másodszor pedig az ügynökségekre és a közös közlekedési vállalkozásokra fókuszál. Mivel Montero asszonynak meg kellene érkeznie, de még nincs itt, Grappini asszonynal kezdjük. Ügynökségek és vállalkozás, közös vállalkozások a közlekedési ágazatban ugyanazt a folyamatot követjük. Itt most mentesítésekről van szó. Hat ügynökségünk és közös vállalkozásunk van. A Clean Sky 2 a néppárt kérésére került fel erre a listára. Az EMSA, EASA, ERA és a Cezár, Shift to Rail és Clean Sky 2-es, ezek azok, amik szerepelnek ezen a listán. Grappini asszony 5 percet kap, hogy bevezesse ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trebuie să spun că colegii raportor... Azt szeretném elmondani, hogy az árnyék előadók nagyon segítőkészek voltak, nagyon sok módosítót készítettek, vannak kompromisszumos módosítók is. Szeretném elmondani, hogy az ügynökségek és a közös vállalkozások helyzete nagyon pozitív volt, és azok a kihívások, amelyek felmerültek, azokat sikerült elhárítani. A kockázatok listáját 2018-ban frissítették, és hát nem szerepeltek olyan kritikus kockázatok, amelyek érinthetnék a nyilatkozatban foglalt éves költségvetés. Hét módosító érkezett ezekkel kapcsolatban, Szeretném még egyszer megemlíteni az árnyékelőadókat. Ezek a módosítók jobbá tették a szöveget. A módosítók hangsúlyozzák azt a tényt, hogy az ügynökségeknek támogatniuk kell a tagállamokat abban, hogy csökkentsék a kockázatokat a tengeri ágazatban. Aztán a drónok felhasználása az illegális halászat megelőzésére, Jöttek még ajánlások az igazgató tanács működésével kapcsolatban, illetve a főigazgató működésével kapcsolatban is. Az ügynökség nagyon sokat tett a nemek közti egyenlőség területén, és ösztönözte a nők kinevezését, kedvező feltételeket teremtett a rugalmas munkavégzésre és az anyasági szabadságra. Sok intézkedést tettek tehát a nemek közti egyenlőség érdekében. 17 módosító mondja azt, hogy a, tehát az ELSA a közlekedés fenntartatóságát hivatott javítani. A drónok felhasználásával kapcsolatban ebben tehát itt ebben az ügynökségnél többet kellene figyelni a nemek közti egyenlőségre. Az ERA esetében ennek az ügynökségnek a tevékenysége kibővült, ezért figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenségre. Új feladatokat is kapott az ERA a negyedik vasúti csomaggal összhangban. Az összes jogszabályt sikerült ezzel egyetértésben elfogadni. Az ügynökség már közreadott egy tájékoztatót a vasúti járművekkel kapcsolatban. A kompromisszumos módosítók itt is a kis- és középvállalkozásokkal foglalkoznak. Ne feledkezzünk meg a kisvállalkozások szerepéről, mivel az árak, tarifák meghatározásakor ennek fontos szerepe van. általánosságban egy olyan vasúti közlekedésre van szükség, amely versenyképes és az egész Európai Unióban működik. Természetesen mindig fontos, hogy az administratív terheket csökkenteni tudjuk ezekben az ágazatokban. A Cezár dolgozott számos programon, a Horizon 2020-as programon, illetve a Eurospace programon, illetve drónokat is használt, és az európai összekapcsolódást is segítette. Két másik projektjük is volt. A földrajzi riasztás és fontos az is, hogy az európai légtér jövőjéről is egyeztessünk velük. Különböző jogi keretek léteznek, és ezeknek a közös vállalkozásoknak éppen ez adja az összetett jellegét. Figyelemre méltó az, hogy ez az ügynökség nagyon sokat dolgozott ezzel kapcsolatban. Nyolc módosító érkezett, egy kompromisszumos módosító van, amely ezzel az, a vállalkozással foglalkozik. mondja, hogy hozzájárul az innováció gyorsításához és a drónok használatához a légtérben. Én támogatom ezt a kompromisszumos módosítót. A módosítók azt mondják ki, hogy a drónokat egy biztonságos térben kell használni, a megfigyelést fokozni kell, és növelni kell a költségvetést a következő pénzügyi keretben. Ami a Shift to Rail programot illeti, 2018-ban előrelépés történt, sikerült jobban megvalósítani ezt a programot a, pénzügyek, a pénzügyi kiadásokat pedig hatékonyan használták fel. A kutatás és innovációs projektek tehát nagyon jól haladnak. A vállalkozás továbbra is a csalás elleni stratégiát valósítja meg a 2017-2020 között. Ez azt jelenti, hogy semmilyen megfigyelés nem valósult meg, és itt az Olafot is bevonták. Az egységes európai vasúti térség kialakítása kerül majd a jövőben. Itt olyan megnövelt mobilitásra van lehetőség, amely mellett a kibocsátások csökkennek. Az európai vasúti rendszer megbízhatóságá még van mit javítani, szükség van arra, hogy ez az ágazat vonzóbbá váljon, és az összes európai polgár így gondoljon erre. A Clean Sky 2-es egy olyan vállalkozás, amely egy rendelet alapján új pénzügyi normákat használ. Itt az 1046-os rendeletről van szó. Ennek a témája a kockázatok összegyűjtött nyilvántartása, és ebben szerepel ennek a vállalkozásnak a működéshez kapcsolódó összes ilyen kockázat. Itt is csalásnak tűnő tevékenységeket azonosítottak. Nyolc módosító érkezett, sikerült egy kompromisszumos módosítót is megalkotni, amely üdvözli ennek a vállalkozásnak a tevékenységét. Megkérem önöket arra, hogy kövessék a szavazólista ajánlásait. Grappini asszony, köszönjük szépen, most pedig megnyitom a vitát. Teller asszony! a szó a néppárt nevében. Thank you, Chair. Dear... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az ügynökségek szerintem jól dolgoztak, mindazonáltal a hatékonyabb közlekedési ágazat felé való átmenet során, és itt gondolok elsősorban a vasúti ügynökségre, változásra van szükség, ehhez pedig támogatás, vagy akár nyomásgyakorlás is szükségeltetik a parlament részéről hogyha 2030-ig megkívánjuk valósítani ezt az övezetet. Nincsenek nagy ellenvélemények, három dolgot szeretnék kiemelni a holnapi szavazás kapcsán. Shift to Rail. Ez a közös vállalkozás rengeteg munkát végzett, és nagyon-nagyon fontosnak kell, hogy ítéljük, különös tekintettel a politikai célkitűzéseinkre, és hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy mekkora az automatizáltság a vasúton, vasúti szektorban, illetve a közúton, hát ott akkor van azért még helye a javulásnak. A Horizon 2020 program kapcsán is szeretnék még szólni. 2018-ban itt született tovább előremutató határozat, jó lenne, hogy erről még hallhatnánk a bizottságtól. Az EASA kapcsán 52 milliós összegről hallhattunk, erről is jó lenne többet hallani még, és hogyha az, a Clean Sky közös vállalkozás tekintetében is előre tudnánk lépni, akkor 100 tonnányi kibocsátást is meg tudnánk takarítani. Akár kisebb tagállamok, mint Hollandia például két és fél tudna megtakarítani, ami Ausztria két és félszerese lenne az én országomé. Az Európai Kutatási és fejlesztési erőfeszítéseknek nyilván meg is kell, hogy legyen végre az eredménye. Krapini asszonyhoz fordulva mondom azt, hogy köszönöm szépen a munkát, nyilván minden kollega nevében is mondhatom ezt, illetve azoknak a kollégáknak is megköszönjük, akik ezen a mentesítésen dolgoztak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Táler asszon, ötjen úr következik két percben. Köszönöm szépen. Először is én is köszönetet mondanék Krapini asszonynak, illetve minden Shadownak. Nagyon jó volt az együttműködés és, és amikor jó az együttműködés, mindig jó az eredmény is. Tehát mindenki jó munkát végzett. Én is osztom azt a véleményt, hogy 7 perc, 5 helyet, hát azért ez se túlságosan sok idő, van, aki 7 percig beszélt egy pont kapcsán, itt pedig összevontunk egy csomó ügynökséget, úgyhogy szerintem tényleg részletekbe kell majd még bocsátkozni amikor, vagy illene bocsátkozni, amikor a mentesítésről van szó. Általában ezek ugye eléggé technikai jellegű kérdések, de sok esetben azért a politikai témákat is súrolják. Táler asszony is mondott pár szót erről, ugye pénzre van szükség ahhoz, hogy a célokat el tudjuk ért, érni, különös tekintettel a közös vállalkozásokra. Közpénzekről van szó, de a vállalati szektorban nagyon nagy eredményeket tudunk elérni. Gondolj csak a Green Deal-re, a Clean Sky közös vállalkozás például nagyon jó eredményeket produkál. Úgyhogy üdvözlöm a módosítókat, amiket Hollandiával kapcsolatban nyújtott be tacára annak, hogy ezek 2015-ös számok, amire támaszkodnak, lehet, hogy érdemesebb volna frissebb számokat elővenni, akár nagyobb országot is vizsgálhatnánk, mint Hollandia, mint referenciaország. És aztán az is fontos, hogy tisztázzuk, hogy miért zajlanak a kutatások, és ezeknek milyen hozzáadott értéke van, milyen eredménye van az európai polgárok számára. Köszönöm szépen még egyszer. Kiemelném, hogy a raportőr igyekezett kompromisszumos módosítókat összehozni a 16, 16 és 19-es módosítókat összevonva. Szerintem ez jó irány, hogyha kompromisszumokra próbálunk helyezkedni, de fontos az is, hogy, hogy a Renew módosítója azért jobb, Úgyhogy azt kérném tő, önöktől, hogy ezt szavazzák meg, nem pedig a kompromisszumot. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ötjen úr, Fröld úr, jó napot kívánok, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok én is, és köszönet az előadóknak a véleménytervezetért. A legt több módosítónk tükrözi a mi értékelésünket. Különösen az ez nál a nemi egyenjogúság kérdése vetődik fel. egyetértünk azzal is, hogy a védelmi iránymutatások sikertörténetet jelentenek az EZ-nál. Nagyon fontos az érdekütközés elleni garanciák beépítése, támogatjuk ezt a módosítót, a mentesítési elő a jelentéseknek jobban tükrözniük kell um, azt a problémát, hogy az ügynökségeknél a fenntarthatósággal többet kellene foglalkozni, és egy konkrét dolgot mondanék még a repülésről, az adózás hiánya és a korlátozások hiánya ebben a szektorban az egységes európai égbolt és a jobb légiforgalom hatékonyság több repülőjáratot, és nem pedig kevesebb kibocsátást eredményezhetett. A hatékonyság nem feltétlenül jelenti ugyanis azt, hogy az, a teljes kibocsátási mennyiség csökkenne, és úgy gondolom, hogy az ügynökségnek abban az irányban kellene dolgoznia, hogy a kibocsátás teljes mértéke csökkenjen, és úgy gondolom, hogy csak a magasabb adóztatás segít ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen, Freud úr. Az ID-től nincs senki. Dali asszony a GUE frakciótól. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony és lehet, hogy én csak arról beszélnék, amivel kapcsolatban mi módosítót nyújtottunk be, az EASZ-val kapcsolatban. A mi frakciónk nagyon szeretné hangsúlyozni, hogy az ügynökség pénzügyi és emberi erőforrásait meg kell emelni annak érdekében, hogy a biztonsági feladatait elláthassa az ügynökség. Ugye mondják azt, hogy nem elég pénzt szórni valamire, úgy gondolom, hogy Patricknak a munkáját a, munka, a pénzhiány akadályozta. A 737-es Boeing MAX vizsgálathoz például több erőforrásra lett volna szükség, ami a nemi egyenjogúságot illeti, úgy gondoljuk, hogy a felügyelőbizottságban vagy igazgató tanácsban ez nagyon fontos lenne. Végül pedig a Clean Sky fontos szempont egyértelmű stratégiára van szükség a csalás megelőzéséhez. 2018-ról van szó, PPP-ről, és meglepő, hogy miért kelt ez ekkora lelkesedés. Minden esetre ezeket szeretnénk hangsúlyozni, de nincsenek nagyon vitás kérdések, tovább tudunk lépni, és holnap szavazhatunk mindezekről. Köszönöm szépen! Most az Európai Bizottsághoz fordulok, megadom Dédiosz úrnak a szót. Tessék, három percre öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnénk üdvözölni ezt a javaslatot. A közlekedés decentralizálásáról szóló közös vállalkozásokról. A szavazás holnap lesz ezzel kapcsolatban. Ami a kiegészítő információra vonatkozó kérést illeti a néppártól, mi ma délután kicsit később tudunk adni további információkat. Tehát ennyit a kiegészítő információról a Shift to Rail-lel és a Horizon 2020-as programmal kapcsolatban. Köszönöm szépen! köszönjük a hozzászólásokat, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy holnap, január 21-én lesz a szavazás a kontban, pedig február 19-én vagy 20-án fog erről szavazni, és a márciusi második plenárison lesz erről szavazás. Most pedig folytatjuk. Claudia Monteiro asszonynal. Megcseréltük ezt a két napi rendi pontot, ezért alakult ez most így. Most megadom önnek a szót. A híres 2018-as mentesítésekről beszélünk. Az első az Európai Bizottságra vonatkozó mentesítés, tehát Monteiro asszony parancsoljon 5 percben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy meg kellett cserélniük a napirendi pontokat miattam. A halászati szakbizottságban voltam, és még vissza is kell oda mennem, mert ott is lesz még egy napirendi pont, amihez hozzá kell szólnom. Ami az itt megvitatott jelentést illeti, szeretnék természetesen köszönetet mondani a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. 22 ilyen módosító érkezett. Ezek közül a legtöbb kompromisszumos volt, amelyet én előadóként nyújtottam be. A módosítókra koncentrálnék, ahogyan belemegyünk a lényegbe. Ami a hatodik módosítót illeti, a transeurópai hálózatok koordinátorai már most is benyújtanak éves jelentéseket a parlamentnek. És azt gondolom, hogy az az új mechanizmus, amit itt javasolnak, az egy másik fórumon kellene, hogy megvitatásra kerüljön, nem pedig a mentesítésen belül. Aztán ami a 15-ös módosítót illeti, nem gondolom, hogy ez lenne a megfelelő kontextus erre. Ez egy nagyon homályos megfogalmazás. Azt mondanám, hogy megszavaznám azokat a módosítókat, amelyek az új infrastruktúrához és a meglévő infrastruktúra karbantartásához kapcsolódnak. Ezekben a bekezdésekben a, az utasok jogairól van szó, és arról a költségvetési sorról, amely a fenntartható turizmus támogatja. És a strukturális alapok, ezeket én el tudom fogadni. Ami a katonai pillért illeti, tudjuk, hogy ez egy prioritás ennek a szakbizottságnak a számára. Nem értek egyet a javasolt törléssel. Tehát azt, hogy ezt a pillért töröljük. Egy egyértelmű hozzászólás volt ezzel kapcsolatban, hogy a humanitárius válságok, illetve a nemzetközi katasztrófákra való gyorsabb reagálásunkat segíteni ez. Én szerintem ez két külön módosító, arra kérném a kollégákat, akiknek ezzel kapcsolatban aggájai vannak, hogy lépjenek velem kapcsolatba. Vissza kell mennem a halászati szakbizottságba, ugyanis. Kérem, hogy tájékoztassanak, hogyha még valamilyen módosítóról szeretnék, hogy mondjak valamit. Köszönjük szépen, Montero asszony. Grappini asszony két percet kap a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a frakcióm elemezte ezt a szöveget, a módosítókat és a kompromisszumot, és mi egyetértünk az előadóval megvitatott kompromisszummal. Ez a két kompromisszum nagyon sok mindent lefed, és azt gondolom, hogy ezzel össze tudunk állítani egy olyan szöveget, amiről lehet szavazni. Ami a többi jelentés kapcsán, elnök asszony, nem tudtam hozzászólni. Két kollégának válaszolnék. Elsőként a Renew-nak. A Renew javaslata az szerepel a kompromisszumos módosítóban, tehát itt semmilyen probléma nincs, és egyetértek a javaslatukkal. Ami a néppárt javaslatát illeti, nem gondolom, hogy meg kellene nevezni egy országot bármelyik módosítóban is, ezért nem tudok egyet érteni ezzel a módosítóval. Nem gondolom, hogy ez jó ötlet lenne. Főleg egy olyan vélemény esetében, amit nem frissítettünk. Azt gondolom, hogy ezért nem értek egyet ezzel a javaslattal. Köszönjük szépen, Grappini asszony, itt ilyen úrani a szó. Köszönöm, elnök asszony. Bausza Diaz úr nevében, aki a Rinyú részéről volt az árnyék előadója ennek a jelentésnek, köszönöm Montaira asszonynak a nagyon konstruktív hozzáállását. Először is a tentével kapcsolatban szeretném elismételni, hogy aggájaink vannak az átfogó hálózat késlekedésével kapcsolatban. Azt szeretnénk kérni a koordinátoroktól, hogy alaposan értékeljék az előrelépést és a tenti hálózatok fejlődését. Azt szeretnénk kérni a bizottságtól, hogy egy új eredményorientált megközelítést alkalmazzon, rövid, közép és hosszú távú célokkal, hogy el tudjuk érni a 2030-as és 2050-es célokat. Aztán, hogy a közérdekű projektek, például a közlekedés, digitalizáció és biztonság területén jobb eredményeket érjünk el, jobban kellene koordinálnunk a munkaprogramunkat, hogy a közlekedés egyes szektorai között továbbá az energia és távközlési szektorban szinergiák tudjanak kialakulni. Megfelelő beruházási projekteket kellene létrehozni, ez nagyon fontos lenne. Harmadrészt az utasjogok, illetve az európai bíróság vonatkozó állásfoglalását illetően sok polgár még mindig nem eléggé tájékozott a jogait, illetve azoknak az érvény szerzés módjaival. Tehát erre is kellene egy jobb keretet kialakítani. Végül pedig a katonai mobilitás. Ez egy egyértelmű lehetőséget ad arra, hogy szinergiát teremtsünk a védelem és a tenték között, tehát mi támogatjuk a katonai mobilitási pillér bevezetését, de az elsődleges prioritásunk a vészhelyzeti reagálás, tehát a természeti katasztrófa, humanitárius vészhelyzet és hasonló esetekre való reagálás. Bausza Diaz nevében szeretnék még egyszer köszöntet mondani Montero asszonynak a támogatásáért és a konstruktív hozzáállásáért. Köszönöm szépen, Freund úr, a szó két percben. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Mi uh, zöldek már a decemberi legutóbbi eszmecserén és elmondtuk, hogy a hálózatfinanszírozási eszköz militarizálását nem támogatjuk, úgyhogy azt javasoljuk, hogy töröljük ezt a bekezdést a véleményből. Köszönöm. Köszönöm, Freud úr. Az ECR nincs itt, Dali asszony a szó két percben. Köszönöm szépen. A legtöbb módosító nem okoz gondot, és mindenképpen tudjuk támogatni a kompromisszumos módosítókat de a legfontosabb itt ugye a TNT szakpolitika katonai pillére való kiegészítése, és 6,2 milliárd eurót adna erre az Európai Bizottság. Hogyha természeti katasztrófák és humanitárius katasztrófák esetén Uh, ennyi pénzt költünk, talán jobb lenne, hogyha az éghajlat változás elleni küzdelemre szánnánk ezt az összeget, és akkor a humanitárius beavatkozásra nem lenne szükség. Nem jó, hogy mennyire sok pénzzel militarizáljuk ezt a szakpolitikát, de általában is erőteljesen fogjuk kérni ennek a törlését. A, frakciónk egy kvalitatív elemzést kér, és olyan módosítót nyújtunk be, amelyre emlékeztetjük a bizottságot, hogy nem csak a pénzügyi eszközre szánt összeg jelzi a hatékonyságot. Köszönöm, Deli asszony. Az Európai Bizottság most nem fog szólni, akkor emlékeztetnék, hogy holnap, január 21-én szavazunk erről, a Koncakbizottságban február 19-20-án, és a márciusi második plenárison lesz a plenáris szavazás, most pedig Matthew Baldwin-nel fogunk eszmecserét folytatni, aki az Európai Közúti Biztonsági Koordinátor. Már meg is érkezett, jó napot kívánok, üdvözöljük Baldwin úr a szakbizottságban. illetve örömmel látjuk önt viszont itt a szakbizottságban, mint tudja, az lenne a cél, hogy méreható eszmecserét folytassunk, különösen a híres közúti biztonsági stratégiáról és annak a kulcs elemeiről miközben az Európai Unióban az elmúlt évtizedekben jelentősen javult a közúti közlekedés biztonsága, és az európai útak a legbiztonságosabbak a világon. Sajnos még mindig messze túl sokan halnak meg közúti balesetben, ezért az EU elfogadta az úgynevezett zéró jövőkép, vagy vízió megközelítést, biztonságos rendszer megközelítését, Tudjuk, hogy minden halottra hét súlyos sebesült jut a közúti baleseteknél a parlamenttel, a tagállamokkal és a, az önkormányzatokkal, városokkal, mm, a közúti biztonság minden szereplőjével egyeztetőn, és nem igazán ismerik el széles körben az ön munkáját, pedig nagyon fontos. Jelentősé tesz egy olyan témát, ami számunkra is fontos, hiszen fenntartható mobilitást szeretnénk megvalósítani, intelligens vagy kis kibocsátású közlekedési rendszerekkel, és fontos, hogy erőteljesen hangsúlyozzuk a felhasználók, és különösen a veszélyeztetett úthasználók, kerékpárosok, gyalogosok biztonságát. Hogyha önnek megfelel, akkor átadnám a szót, hogy mutassa be a helyzetet, és aztán majd konkrétabb kérdéseket tennénk fel. Tíz perce van most önnek. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és hogyha megengedi, akkor az anyanyelvemen fogok szólni. Jó napot kívánok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Örömmel fogadtam el ezt a meghívást, és két fontos témáról fogok beszélni. A fenntartható mobilitás, illetve a biztonságos közlekedés, közötti közlekedés. Bulcs biztos 2018-ban kért fel arra, hogy vállaljam el ezt a fontos feladatot ebben a két témában, és örömmel is tölt el, hogy ezt tehetem, hiszen a közötti közlekedési biztonság Európában és globálisan is még mindig megoldatlan kérdés. És ez nagyon szorosan összefügg a fenntartható mobilitással is. Hiszen, hogyha jobb infrastruktúrát építünk ki a gyalogosok számára, akkor és fogékonyá is tesszük őket a, a fenntarthatóság irányába, akkor ez mindenkinek jó. 2050-re úgy tűnik, hogy városi probléma lesz, városi kérdésé válik majd ez a kérdéskör. És 70%-a sajnos a halálos balesetek ennek a számlájára, ennek a közlekedési módozatnak a számlájára hírhaták. A GDP 7%-át írhatjuk a szindioxid kibicsátás számlájára, de aztán ott van ugye a levegő, levegőszennyezettség, a, az erdők elvesztése. Tehát ezek az externáliák tulajdonképpen mind-mind egy nagy kontextusban szemlélendők, és ugyanide soroljuk például a kibocsátásokat is. A Green Deal-en belül, tudom, hogy önök is ismerik már ezt a tematikát, és jövő alkalommal is, január végén is szó lesz ugyan erről, ezek a kérdések is napirenden szerepelnek. Nézzük tehát, hogy mik a nagy kihívások. Tudom, hogy ismerik az alapvető kérdéseket, úgyhogy gyorsan fogok haladni. Ezek a számok, amiket itt látnak, ezek egyszerűen elfogadhatatlanok. Tudom, hogy már devalválódott ez a kifejezés, és tudom, hogy a légiközlekedési biztonságot illetően például soha nem tudnánk elfogadni ugyanezeket a számokat, tehát itt nem lehet párhuzamot vonni. Miből adódnak ezek a halálesetek? Balesetekből, de hát ezek nem Isten adta események nem arról van szó, hogy nem tudjuk ezeket irányítani, kontrollálni. És emlékezzenek arra is, hogy ezek a halálesetek tulajdonképpen egy közösségen belül fordulnak elő. Nekünk pedig, a közhatóságoknak az a feladatunk, az a felelősségünk, hogy biztonságot teremtsünk. Éppen ezért a rendszeren belül tudjuk, hogy mik a feladataink, és dolgozunk is ezen. Most ebben a kontextusban a kitűzött célkitűzések nagyon fontosak. Tudják, hogy 2001-ben történtek az első lépések, az első évtizedben tulajdonképpen 21% körüli csökkenést tudunk felmutatni, de a második évtizedben sajnos nem nagyon jól haladtunk. Elnézést 43% volt az első évtizedben, a másodikban csak 21%-kal sikerült csökkenteni az 50%-os célkitűzést. Valettában aztán született egy nyilatkozat a 2020-30-as időszakra vonatkozóan, és a komoly sérüléseket is bevettük a, a hatály alá. Nagyon sok pont látható ezen az ábrán, elérés is kérek érte, de a 72-es értékhez képest, amikor rengeteg ö, ö, halálos áldozatról ö, kaptunk hírt, látják, ahogy szépen a trend lefelé mutat, és a szórás is tulajdonképpen azért csökkent. Ugyanakkor jobb oldalon látják itt az ábrán, hogy van egy stagnálás. Tehát 13 óta, 2013 óta szignifikánsan nem csökkentek a balesetek, és a következő ábrán is ezt látják, 2010-ig csökkenés látható, majd pedig tulajdonképpen stagnálás. És hogyha beáll, leássunk a dolgok mélyére, akkor azt láthatjuk, hogy 23%-kal csökkent az autóbalesetek száma, 16%-kal a gyalogosoknál, illetve a motorkerékpárosoknál. Tehát tulajdonképpen nincsen nagyon nagy különbség de akik az autón belül ülnek, azok szerencsére biztonság, nagyobb biztonságban vannak, mint az, akik azok kívül tartózkodnak, amikor egy balesetre kerül sor. Bal oldalon látják az Egyesült Királyság értékeit, Írország és Dánia is látható itt, de Svédország és Hollandia, hogy historikusan nagyon jó adatokat produkált, és aztán láthatók nyilván ezen az ábrán azok is, akiket leginkább sújtanak ezek a balesetek országos szinten. Ott nagyon sok a házi feladat még, és aztán jobbra, ahogy haladunk, ott van Norvégia, pedig Oszló eléggé radikális lépéseket tett a biztonság tekintetében, ott csak egy halálos baleset történt 2019-ben. Gyerekeket, illetően 15 év alatti gyerekeknél egyáltalán nem volt ilyen baleset. Tehát, hogyha mi azt gondoljuk, hogy sose fogunk ide eljutni, ez egy lehetetlen célkitűzés, látják, hogy ez igenis megvalósítható. Azt gondolom, hogy itt a következő ábrát illetően nem kell önöket meggyőznöm arról, hogy mi lehetséges, de a negyedik pontra a finanszírozásra szeretnék kitérni. Szeretnék köszönetet mondani ennek a bizottságnak, hiszen három kísérleti projektet finanszíroztak, az EU Road Safety csereprogramot, és holnap rendben fogunk összeülni több más országgal, hogy újra napirendre tűzzük ezt a kérdést. Nyilván az adatokat fogjuk megnézni, aztán az automatizációnak a közlekedésre gyakorolt hatását februárban is lesz egy újabb forduló. Egy új stratégiát is kidolgoztunk a biztonságot illetően. Júniusban tavaly és abban azt az elképzelést vetettük papírra, hogy ezt a stratégiát hogyan képzeljük el. Tehát nem csak a jogalkotás szintjén, hiszen ott vannak sikereink, az infrastruktúra tekintetében, illetve a közötti közlekedési biztonság tekintetében is. És hogyha gyorsan haladunk tovább, Arról is szó van természetesen, hogy eh, hogy akarjuk a kulcsfontosságú teljesítmény mutatókat eh, gorcső alá venni. Adatokra van szükség, proaktívan kell ezeket gyűjteni a felsorolt itt látható nyolc területen, és 2020-tól, amennyiben ezek rendelkezésre állnak, akkor a trendeket lehet elemezni amelyekre alapozva aztán a további politikai irányokat is meg lehet határozni. Pár egyéb dolog még, amelyet szeretnék bemutatni. Nagyon fontos a határon átnyúló közlekedési kihágásoknak a nyomon követése, Franciaország és Németország vonatkozásában nagyon lényeges lehet ez, aztán a, az elt, vezetéstől való eltiltás, amikor bevonják a jogosítványt, ennek is a kölcsönös elismerése rendkívül fontos lehet. Tehát ugye egy országban valaki nem vezethet, akkor más országban nem regisztrálhatja magát ez a vezető. Aztán közös nevezőre kellene hozni a véralkohol szint, megengedett értékét, és aztán arról is el kell gondolkodni, hogy más területen hogyan tudunk egyeztetni, gondolok itt a sebességre, és arra, hogy mm, amikor az ember vezet, akkor mi tereli el a figyelmét. Aztán az automatizációnak a biztonsági aspektusai és egyéb sok más fontos téma is ide tartozna. Globális dimenzió, nagyon röviden. Ugye tulajdonképpen az EU-n belüli történésekre fókuszáltam én, és a koordinátornak nyilván az a feladata, hogy az erőfeszítéseit arra fókuszálja, hogy csökkenjenek a halálesetek. Ugyanakkor, mint vezető a világon, másoknak is segítséget kell nyújtanunk. És februárban, 19-én és 20-án egészen pontosan, lesz egy ENSZ közúti biztonsági összejövetel, egy nagy konferencia, és a vonatkozó nyilatkozat szempontjában nagyon fontos, hogy a következő évtizedekre rögzítsük a, a célkitűzéseinket. Alán biztos is el fogja ezeket mondani majd a parlamentben. Ne felejtsük el, emlékezzenek az első szlájdra, hogy 1,3 millió halálesetről beszélünk globálisan az utakon. 2050-re ez a szám az 40 millió lehet, hogyha nem sikerül elérni a céljainkat. Miközben ugye a Vision Zero is ott lebeg a felünk, fejünk fölött. Nem TVC-ről van szó itt, nem esetleges hasmenésről vagy egyebekről. Arról van szó, hogy az közutakon halnak meg. Ennyien. Bízom abban, hogy a, a tervezett nyilatkozat kontextusba helyezi ezt a sok-sok említett kérdéskört, és egy jó alkalom is lesz a vitára. Nos, az összefüggések, egyrészt ott van a Green Deal, a közleményünkben világosát tettük, hogy 90%-kal csökkenteni kell 2050-re a kibocsátást, karbonsemlegessé kell válni, miközben több mobilitásra van szükség, a fenntarthatóságot is szem előtt kell tartani, tehát sok a kihívás. És tudom, hogy újonc vagyok itt önök előtt, de koordinátorként vagyok jelen ebben az egzisztenciális kérdésben. Mi saját magunk a bizottságon belül is 2030-ra klímasemlegessé kívánunk tenni, válni, és a parlament is bízom abban, hogy ugyanezen az úton kíván járni. Aztán a 2013-as mobilitási csomagunkat is átteken, át kell tekintenünk, mert persze nincs közvetlen kapcsolatunk a városokkal, de több mint ezer város részt vesz a vonatkozó tervekben. És itt új iránymutatásokat is kiadtunk, hogy legyenek standardizált tényezők, amelyekre támaszkodhatnak a, a programjaik, politikáiknak a kidolgozásában, és a SEFCO-t kell megemlítenem még itt. Az Európai Mobilitási Hét, amelyet önök is támogatnak, egy nagyon fontos rendezvénysorozat, itt Brüsszelben szeptember végén fog erre sor kerülni majd. És tudom, hogy nem tudtam mindenre kitérni, hogy milyen munkákat végzünk, milyen feladataink vannak. Az, az intelligens városok és az intelligens közlekedés is ugyanúgy az én asztalomra tartozik, de itt most abba hagynám, csak a legfontosabbat emelked, emeltem ki a munkámat, illetően és várom az önök iránymutatásait, hozzászólásait, és hogyha gondolják, akkor szívesen, rendszeresen el is jövök, és beszámolok az előrelépésekről. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Baldwin úr az egész elemzését, amiből kiderül, hogy azért még nagyon sok a tennivaló, és bátran is kell fellépni a városok, tagállamok és a parlament részéről is. Most két percben szólhatnak hozzá. Először is Táler asszony á, átengedi a szót a kollégának. Akkor öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Baldwin úr, Köszönjük szépen a bevezetőjét, ismertetőjét. Jó, hogy egy ilyen fontos témával kezdjük az évet, ami ráadásul a szívemhez is közel áll. Tavaly az Európai Bizottságnak egy pilotprojektet javasoltunk, ami sikeres volt a kilométer számlálóval kapcsolatos csalások területén. Az első eredmények már láthatók. A névtelen adatcsere egyszerű eszközével a műszaki vizsgák alapján sikerült kiszűrni azokat a használt autókereskedőket, akik trükköznek a kilométer órával. Ezzel kapcsolatban felvetődött bennem, hogy bizony a közúti balesetek nagy hányada emberi hibából, a vezető hibájából, egy része az úthibákból ered, viszont vannak olyan balesetek is, amelyek az a gépjárművek műszaki hibájának tudhatók be. Sok tagállamban az emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy új autót vásároljanak, használt autót vásárolnak. Nem lehetne bevezetni egy EU-szerte érvényes használt autó garanciát, ami egy bizonyos futott kilométerig vagy időtartamig szavatolná a tulajdonosnak, hogy nem robban le az autó, illetve nem lesznek komolyabb javítási problémák. Aztán a fiatal járművezetők biztonságos vezetésre való megtanítása, különösen rossz időjárási körülmények között szintén fontos kezdeményezés. Köszönöm. Danielson úr, a szó. Köszönöm. És én is köszönetet szeretnék mondani Baldwin úrnak az előadásáért. A közúti biztonság egyértelműen nagyon fontos téma, minnyájunkat érint, útasként, útmunkásként, gyalogosként, vezetőként lenne egy kérdésem. Először is az itas vezetés megakadályozásával kapcsolatban támogatná-e, hogy a hivatásos gépkocsi vezetők EU-szerte azonos határértékkel számoljanak, pillanatnyilag nem ez a helyzet, illetve elmondaná-e, hogy az alkohol interlokok használatára milyen egységes kezdeményezés történt, hiszen a balesetek nagy számában az a a, a hibás. Hogyan lehet konkrétan elérni, hogy az irányelv alkalmazásában maximális út kilométert jelölnek ki a tagállamok. Öcsen úr, köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a közúti biztonság témája fontos, és ebben mindenki egyetért. Hát ki ne értene egyet, ugye? De hadd kérdezem meg, hiszen láttuk a számadatokat, Baldwin úr és egyfajta stagnálás tapasztalata, hogy ön is mondta. A automatizált, illetve autonóm járművek jó megoldást jelentenek, akkor nem lesznek emberi hibák, hogy hogyan gondoskodhatunk arról, hogy az önvezető autók jól kommunikálnak egymással. Um, ugye amikor vezetünk, akkor uh, uh szemkontaktust létesítünk a másik vezetővel. Uh, Brüsszelben nekem uh, németként egy kicsit furcsa helyzet tud kialakulni, amikor kommunikálnak a vezetők egymással. Hogyan lehet arról gondoskodni, hogy az önvezető autók megfelelően kommunikálnak egymással a pilotprojektről említést, tehát Tudom, hogy februárban lesznek ismeretesek az eredmények, de esetleg valamilyen bepillantást tudna nyújtani a pilotprojekt eredményeibe. Aztán a kollega már itt szólt az ittas vezetésről, meg hát ugye nem csak alkoholról, hanem más szerekről is szó lehet. Itt egyszerűen emberi hibáról van szó. Vagy ugye az önvezető autó a megoldás, akkor, eh, hogyha biztonságos az autó, akkor ugye bármilyen állapotban beülhetünk. Köszönöm szépen Ötyen úr, Ka úr, a szó két percre. Köszönöm elnök asszony, és eh, köszönöm szépen Bodvin úrnak is a prezentációját. Nagyon jó azt látni, hogy eh, a számok javultak egyik évtizedről a másikra, de azt nagyon nyugtalanító, látni, hogy az elmúlt években nem volt kellő előrelépés. Azt hiszem, amikor megnézzük az autóipart, amelyek intelligens kijelzőket és műszerfalakat kínálnak, ahol lejátszhatjuk a YouTube videókat, és láthatjuk a szöveges üzeneteinket, akkor valóban felmerül az a kérdés, hogy az intelligens műszerfal és mindezek az eszközök vajon nem csak súlyosbítják-e a problémát, ahelyett, hogy megoldanák azt. De a kérdésem lényege az, hogy hogyan tudjuk támogatni az utazást, hogyan tudjuk az embereket rávenni, hogy sétáljanak, vagy kerékpározzanak, hogy tegyenek a saját egészségükért az elhízás ellen, és mindeközben hogy lehetnek biztonságban. Van ez a paradoxon, hogy a közúti biztonság, amelyet a hatóságok támogatnak, az valójában a gépjárműveket népszerűsítette inkább, helyet, hogy az emberek sétáltak vagy kerékpároztak volna. Nagyon gyakori az áldozathibáztatás, és nagyon sokszor hangsúlyozzák a láthatóságot, az élénk színű ruhákat, és ehelyett inkább normalizálni kellene a gyaloglást, és segíteni a gyermekeknek abban, hogy megtanulják a várost városban megtalálni az útjukat, anélkül, hogy úgy néznének ki, mint az útmunkások. Ez jobb lenne, mint hogyha autós ülésekbe csatolnánk őket, és mindenhova autóval vinnénk őket. Vannak-e más helyek, ahol körülnézhetnénk, és ahol növelhetnénk a sétálók és a kerékpárosok számát? Azt gondolom, hogy a jobb mérnöki megoldások és a közterületek lennének a megoldás, de szeretném hallani, hogy ön erről mit gondol. Köszönjük szépen, Kof úr. Söntő asszony, a szó két percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Baldwin úrnak is a beszámolóját, nagyon átfogó volt. A közúti biztonság javult az Európai Unióban, ahogy ezt ön is elmondta, de az elmúlt években a, az elhunytak és a sérültek száma továbbra is túl magas. 25 ezeren haltak meg, és még többen sérültek meg. Franciaországban ...3400-an haltak meg, és 16 ezeren sérültek meg. Ez egy drámai szám. A közúton dolgozókat ez nagyon is érinti. A szociális dömping után, amelyel a kelet-európai sofőrök árasztották el Európát, most már az Európai Unión kívüli sofőrök áramlanak be. Azok, akik az 2012 és 2017 között 286%-kal emelkedett ezeknek az Európai Unión kívül érkezők száma. Kazakok, filipinok, silankaiak, moldovaiak, ukránok és mások dolgoznak az utakon, és nagyon sokszor rossz körülmények között. Ez az illegális gyakorlat nagyon elterjedt, és ez minden veszéllyel együtt jár, ami, amit ez magával hoz. Miért nem védjük meg a dolgozóinkat, a felhasználóinkat? Miért engedjük meg ezeket a gyakorlatokat a saját cégeinknek? A közúti biztonság is javulna, hogyha ezt megoldanánk. Köszönjük szépen. Kuntura asszony, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani Baldwin úrnak a prezentációjáért. Szeretném ugyanakkor jelezni, hogy az Európai Unió a közúti biztonság területén úttörő, és láthattuk azt is, hogy leállt a balesetekben elhunytak számának a csökkenése. 2010 és 2013 között láthattuk, hogy megfeleződött az, az elhunytak száma, és a csökkentésnek a legnagyobb része 2011-12-13-ban történt. Van egyfajta stagnálás, nem történik további előrelépés. Ez szintén nyugtalanító. Az egyes tagállamok között továbbá jelentős az egyenlőtlenség. Azt látjuk, hogy a közötti biztonság nagyon összetett kérdés, ami megköveteli a tagállamok közötti együttműködést. meg kellene vizsgálnunk, hogy mi az eredménye a mi politikáinknak, és ezért teszem fel a következő kérdést. Az elmúlt öt évben miért volt ez a stagnálás, és miért voltak ennyire különböző eredmények az egyes tagállamokban? Ha meglátjuk, hogy ebből milyen tanulságokat tudunk levonni, akkor a bizottságnak mi a terve, hogyan akarja csökkenteni ezeket az egyenlőtlenségeket? Természetesen ez nagyon fontos téma, és a bizottságnak egy összehasonlító tanulmányt kellene talán végeznie, és ez alapján ajánlásokat megfogalmaznia a tagállamoknak. Köszönjük, Kuntura asszony. Most ismét Teller úr következik, két percben parancsoljon. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Bodvin úrnak köszönöm az előadás és a munkáját is ebben az igen fontos területen. Örülök, hogy bemutatta a csökkenő számokat, különös tekintettel a közlekedési balesetekre. Ön is elmondta, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy stagnáljanak ezek a számok, hogy ne stagnáljanak, hanem tovább csökkenjenek ezek a számok. A kérdésem tulajdonképpen Ötjen kollega által feltett kérdéshez kapcsolódik, az automatizált vezetés, az önvezető autók, mint technikai megoldás tényleg segítenek-e bennünket a közlekedési biztonságban? A második kérdésem pedig az adatokra, számokra vonatkozóan az, hogy tényleg rendelkezésre áll elegendő adat az országok részéről, ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy tudjuk, hogy miért következett be a baleset, hiszen amennyiben ez így van, akkor lenne egy európai adatbank, amire valóban a következő lépéseinket alapozva tervezhetnénk. Köszönöm. Nem, gracia. Köszönöm szépen, Táler asszony. Gracia. Gracias, asszony. Gracias, Garcia. Muchas gracias. J'ai pas mis les lettres dans le bon... Nem jó sorrendben mondtam a betűket. Muchas gracias. Ez csak egy szójáték. Köszönöm szépen a prezentációt, eh, Baldwin úr. Ahogy azt ön is nagyon helyesen mondta, a célnak annak ellenére, hogy csökkentsük a halottak számát, az ideális cél az lenne, hogy senki ne halljon meg az utakon, de most eh, drámai számokat láthatunk. A, az ittas vezetés az egyik legfontosabb eh, oka a baleseteknek, az egyik, a balesetek egynegyede azért van, mert a vezető nem figyel oda. A legnagyobb figyelem elterelő vezetés közben a mobiltelefon használata. Ezért, amit én tervezek, az egyáltalán nem lesz népszerű, de megkérdezném, hogy szükségesnek tartaná, hogy betiltsuk a telefonok teljes használatát vezetés közben. Már felmerült az igény arra, hogy a repülő üzemmódhoz hasonlóan egy autóüzemmód is kellene a repülők, a telefonokra, és ez automatikusan összekapcsolódna az autóval. Milyen intézkedéseket tudnának tenni ebben az irányban? Egy másik ehhez kapcsolódó kérdés, milyen finanszírozási eszközzel tudnák támogatni a közúti biztonságot? Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Je souhaite la nagyon köszönöm. Üdvözlöm kedvenc képviselőnket, Wim van de Kamp urat, aki rejtőzködik. Üdvözöljük Wim van de Kamp úr a szakbizottságban, mindig szeretettel látjuk. És boldog új évet is kívánunk. Allez, nous continuons. Monsieur Riquet, la parole est à... És folytatjuk. Riké úré a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Baldwin úrnak néhány sajnálatos dologról szeretnék megemlékezni. Először is körülbelül két évente visszatérünk ehhez a témához. Sajnos amikor a balesetek számának csökkenésére vagyunk büszkék, akkor össze kell ezt hasonlítani a megtett kilométerekkel mert ugye mennyivel többet autózunk ahhoz képest, amennyit 25 évvel ezelőtt autóztunk. Tehát a közlekedés sűrűségéhez kell viszonyítani. A második probléma, hogy az okokról sem beszélünk eleget, ezek változnak. Elég látványosan megváltozott a helyzet 10-15 évvel ezelőtt a technológiai változások miatt a biztonsági jobb gyakorlatilag megfelezte a halálos balesetek számát. Aztán a másik dolog, a mobiltelefon megjelenése a járműben új baleset okozó. Tehát az új tényezők és az előrelépés között meg kell találni az okokozati viszonyt. Például a tolatókamera vagy az automata rendszer, ami megállítja az autót, hogyha gyalogos lép elé. Tehát a tíz évvel ezelőtti, ez nem lehet viszonyítani a számokat, mert ez hamis képet adna. Ugyanezt mondhatnám, hogy a különböző korlátozások betartása nagyon relatív. Nem csak a 40 km per órás sebesség határt nem tartják be, elég nagy az aszimetria a gépjárműparkban, nyugat és kelet között, nem arról van szó feltétlenül, hogy a járművezetők kevésbé fegyelmezettek, hanem rosszabbak a járművek. Tehát nagyon ködös a kép sokszor. Aztán a veszélyeztetett úthasználók gyakran nem áldozatok, hanem ők okozzák a balesetet. Például a egyre egyre fegyelmezetlenebbek ezek a veszélyeztetett úthasználók. Aztán, tehát nem sok újdonságot tartalmaz az ön előadása ezek a bruttó összesített számok, amiket hallunk tíz éve már itt a szakbizottságban, teljesen hamisak és semmit nem jelentenek. Ráadásul ugye a felelőseket, a tagállamokat megszabadítja a felelősség terhétől. Az infrastruktúrát, a járműveket, a járművek ellenőrzését kellene erősíteni. Köszönöm, Riké úr Hanna asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, és boldog új évet. Egy specifikus kérdésben szólnék Németország. Elsősorban ezt a win-win helyzetet, tehát a fenntartatóság és a biztonság között nagyon helyesen kiemelte, és aktívan is kívánja támogatni. Egy kérdésem lenne. Tudja-e, hogy a sebességkorlátozásokat a színes kép az inkább kontraproduktív, mint sem, hogy produktív lenne. Ugye jobb életminőséget szeretnénk, nagyobb biztonságot a polgárok számára, de ez nem működik, mert a nemzeti jogalkotás egyszerűen ennyire más képet mutat. Egy sofőr, egy vezető más-más sebességkorlátozásoknak van kitéve, hogyha országokon hajt keresztül, ez is nehézség úgyhogy esetleg egy egységes ajánlást fogalmazhatnak meg, eh, fogalmazhatnak meg az EU a sebességkorlátozás vonatkozásában, és akkor ez a gyerekeink szempontjából is előnyös lenne a fenntartható klímával kapcsolatban. Az önmunkájának köszönhetően ez az aspektus akár a Green Deal részévé is válhatna, hiszen ott a biztonság és a klímaváltozás, a fenntarthatóság tulajdonképpen kéz a kézben járó témakör. Köszönöm. Fligo. Köszönöm szépen, Flegó úr, tessék. Eh, hvala prije svega na ovoj jako zanimljivoj temi danas. Köszönöm szépen. Először is azt kell mondanom, hogy nagyon érdekes ez a téma. Én pedig azt gondolom, hogy eh, most jött, eh, azt gondolom, hogy most jött el az idő, hogy az önvezető járműveket komolyabban vegyük, és hogy bevezessük őket a közlekedésben, nagyobb volumenben. Nem tudom, hogy készültek-e tanulmányok, biztonsági korrelációkat vizsgáltak-e ezzel kapcsolatban, és azért kérdezem ezt, hiszen ezen számok alapján gondolkodhatnánk jogalkotási lépésekről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Olivier úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általában beszéltünk a közúti biztonságról, és ez nagyon érdekes, és most egy sokkal konkrétabb témáról beszélnék, a motorkerékpárosok biztonságáról. Ez egy különleges biztonsági szempont. Mivel tudjuk védeni őket? Az első dolog, amiről beszélnék, az infrastruktúra, a motorosok például a kátyúk miatt szoktak balesetet szenvedni, mm, a közúti felszerelések, minősége nagyon fontos, rossz helyen vannak a póznák, rossz helyen vannak a különböző olyan berendezések a útburkolaton, jelek, amelyek csúszósak lehetnek, rossz időjárás esetén, aztán lassító fémbordákon is felborulhat egy motorkerékpár. És természetesen az egyéni védőfelszerelések is fontosak, sisak, bakancs, légzsákkal rendelkező Jackie, nagyon drágák ezek, sok adóbevételt lehet belőle persze gyűjteni. Aztán a képzésben fontos lenne az autóvezetőket felkészíteni a motorkerékpárosokkal való együttélésre nem azt mondom, hogy sok új szabályt kellene megfogalmazni, de itt van, lenne tennivaló. Köszönöm szépen, Grappini asszony, két perc. No, am văzut... Mindenek előtt az ön előadásából nem derül ki, hogy a baleseteknek mi az oka, infrastruktúra, kábítószeres vezetés, a többi, tehát nincsenek besorolva a balesetek, így nem tudunk közvetlen intézkedéssel fellépni az okok ellen. Hogyha azt mondaná, hogy a kábítószer a hunyó, akkor harmonizáltan lehetne tiltani a kábítószert, vagy hogyha a biztonsági övről lenne szó, akkor azt szabályozhatnánk mit gondol a specifikus közlekedési szabályokról. A mi országunkban például 0%-os a véralkohol tolerancia, máshol viszont máshogy van. Nem kellene a közös európai piacon felszámolni az ilyen eltéréseket, mert ez nem pozitív jelenség a kerékpárosokon és a motorkerékpárosokon kívül még a, ro a rollerek, robogók is ott vannak az úton. Tudjuk-e, hogy a rollerek mennyi balesetet okoztak? 2017-esek az ön számai, ezzel tisztában vagyok. Az Európai Bizottsággal együtt gondolkodnunk kell azon, hogy milyen konkrét intézkedéseket hozhatnánk, mert különben csak a magunk örömére csepüljük a szót. Köszönöm, taxasszony, a szó. Thank you, and thanks. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Baldwin úrnak Kampen terug hier in tram. Uh, I just have one question. Köszönöm uh, Wim van de Kampnak is. Uh, egyetértek uh, Baldwin úrral, hogyha ugyanez a repülésben történne, akkor egy válság robbanna ki Európában. Van egy repülésbiztonsági ügynökség és egy tengerészeti biztonsági ügynökség, de nincsen közúti biztonsági ügynökség. És azért kérdezem ezt öntől, mert Korábban azok közé tartoztam, akik a vezetés és pihenőidőkről tárgyaltak, és számomra egyértelmű, hogy az egyik legfontosabb kérdés nem az, hogy nincsenek konkrét szabályok európai nézőpontból, hanem az, hogy jelentős a különbség az egyes tagállamok között abban, hogy hogyan tartatják be ezeket a szabályokat. Ezért, ha én biztos lennék, akkor biztos, hogy létrehoznék egy közúti biztonsági ügynökséget. Vannak-e a bizottságnak erre vonatkozó elképzelései? Köszönjük szépen, Lücsen úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a prezentációt is. ahogy Riké úr mondta, nem vagyok még itt tíz éve, csak néhány hónapja, de ezek az adatok nagyon sok különböző értelmezésre adnak lehetőséget. A második elem, ezt is többen mondták, az egyes országokban mások az indokok, és régiók között nagyon nagy különbségek lehetnek. Tehát például a vidéki és a városi régiók között. Nem tudom, hogy mit lehetne itt tenni, talán egy közúti biztonsági ügynökség létrehozásával, de mindenképp kellene egy tagállam specifikus ajánlás. Meg kellene mutatni, hogy melyek a közúti biztonságban a prioritások, hogy ezt a stagnáló helyzetet újra elindítsuk. Nagyon pontos intézkedésekkel meg lehetne oldani azt, hogy mindig, mindegyik tagállam csökkenteni tudja a közlekedési balesetek áldozatainak számát nagyon nagy a sokféleség. Az alkohol, drogfogyasztás, az infrastruktúra, az egyes járműtípusok, amelyek minden államban mások. Ez egy nagyon érdekes téma. Egyre több adatunk van, amit már évek óta gyűjtünk európai szinten. Az ajánlások megfogalmazásakor meg kellene oldani azt, hogy az egyes tagállamok által meghozott intézkedések ehhez igazodjanak, és így lehetne ezeknek a legnagyobb hatása. Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés lenne, és ezzel tudnánk javítani a közúti biztonságom. Ezzel megoldhatnánk, hogy minden eh, tagállam nemzeti és regionális szinten olyan intézkedéseket eh, hozhasson, amelyek eh, az Európai Bizottság által ajánlottak. Arman asszony, két percben parancsoljon. Nem fogom megismételni azt, ami elhangzott, de ha a megtett kilométereket számoljuk országonként, akkor azt gondolom, hogy egytől akár tízszeresig terjedő különbségek is lehetnek, tehát tízszeres is lehet a különbség. És taglalásról beszéltünk itt, de vannak olyan országok, ahol a halálesetek száma emelkedett egyes országok stagnálnak, máshol pedig növekszik a balesetekben elhunytak száma. És az emögött meghúzódó indokok is nagyon sokfélék. Romániában például nem engedik meg, hogy bármennyi alkohollal is vezessenek az emberek, tehát zéró tolerancia van. Azt szeretném mondani, hogy szükség van arra, hogy uniós szinten ki tudjuk alakítani ezeket a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, amelyekről ön is beszélt. Fel kellene használnunk a nyugat és kelet tapasztalatait, mert vannak olyan országok, ahol még emelkedik az autók száma, tehát korábban nem volt mindenkinek autója, és nagyon a közelmúltban indult meg ez a változás. Itt régiónként kellene megoldani a problémákat. A tízszeres különbség az nagyon nagy eltérés, tehát nem lehet egyszerűen egy átlagot vonni ebből. Azt gondolom, hogy speciális politikákat kell létrehozni azokra az országokra, ahol nagyon súlyos a helyzet, és segíteni kell ezeket a kormányokat. Köszönjük szépen, Árman asszony. Deli úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Ezt a témát már Grapini kolléganő felhozta, amikor az alternatív városi közlekedés módjairól beszélünk, például az elektromos robogók vagy szegvélyek, számos különböző fajta jármű. Ezeknek a használata nagyon logikus, ez csökkenti a kibocsátást, és nagyon hatékonyan oldja meg a városi közlekedést, de azt gondolom, hogy ezek egyre inkább biztonsági problémát jelentenek. Saját maguk és mások számára is problémát okoz ez. Ezeknek a felhasználóknak a mobilitásáról is szót ejtettünk. Nem kellene valamiféle közös iránymutatás vagy minimum szabvány a városokra nézve, hogy hogyan kell megszervezniük az ilyen típusú közlekedési módozatokat? Mert eh, jelenleg a városokban versenyeznek egymással a közlekedési eszközök. A második pedig az, amit ön is említett a prezentációjában, a közlekedési bűncselekmények határokon átnyúló eh, bűnöldözése. Én ezt kipróbáltam, ez működik. Ön említette ezt, de mit tenne ahhoz, hogy ezek a büntetések súlyosabbak legyenek? Tehát én ezt kipróbáltam, ez egy nagyon sajátos szféra Európában, ahol az egység és az együttműködés teljesen megvalósul, és ez nagyon jó. Csak szerettem volna megtudni, hogy ön erről mit gondol. Köszönjük szépen, Deli úr. Még egy apró kérdésem van, de nagyon sokan tettek fel kérdéseket. Azt gondolom, hogy a sérültek száma több paramétertől függ. Szeretném, ha visszatérnénk a sebességre, mint paraméterre. Szerintem ennek nagyon nagy jelentősége van a balesetekben. Vannak-e számadataink arról, hogy a sebességkorlátozásoknak korlátozásoknak milyen hatásuk van a biztonságra. Beszéltünk a kollégákkal arról, hogy a delegált jogi aktusok, illetve az intelligens menetírók, tehát, hogy meg tud-e nyugtatni engem afelől, hogy lesz valami sebességre vonatkozó mutatószám. De van még egy dolog, ami jelenleg történik a városokban, és ami számomra nagyon sok kérdést felvet nem fogom elmesélni önnek az egész életemet, de van egy dolog. Nem, arra nincs idő, de van egy valami, ami történik jelenleg, és ez nagyon riasztó. A városokba megérkeztek a városi terepjárók, tehát az SUV-k. Amikor megnézem az újságokat, valahányszor baleset történik Berlinben, akkor azt látom, hogy van egy kapcsolat aközött, hogy milyen súlyú az adott jármű, és a közúti biztonság között, tehát azok, akik kívül vannak ezen a járművön, ők mindig sérülékenyebbek. Még hogyha egy terepjáró egy normál autóval ütközik, a terepjáró a saját súlya miatt sajnos sokkal több kárt okoz. Szeretném tudni, hogy egy ilyen magas építésű és nagyon nehéz jármű esetében még nagyobbak a kockázatok az utakon. Tudom, hogy volt egy nemrégen készült tanulmány a közbiztonsági ügynökség részéről, amely kimutatott valamilyes kapcsolatot. Szeretném tudni, hogy ön nem gondolja-e, hogy a járművek súlya az egyik nagy ellensége a közúti biztonságnak. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Van-e még kérdés? Egy, egyszer, kétszer. Vous avez beaucoup de réponses à nous faire. Ennyi volt tehát a kérdések. Nagyon sok választ fog nekünk adni, remélhetőleg. Mennyi időm van? Mondjuk 12 perc. Hát, ahogyan fogalmazott, tényleg fantasztikus kérdések. Remélem, hogy az egész hét is rendelkezésre áll, hogy megválaszoljam őket. No, de ha előre bocsátatom, köszönöm szépen az összes kérdés és hozzászólás, de majd kocogtassák meg a fejemet, hogy mire nem tértem ki, és akkor felveszük a kapcsolatot és megválaszom. No, az első kérdés adat csere, ez abszolút előre mozdítja azt, hogy a határon átnyúló autókereskedésben is előre lépjünk. Nyilván érdemes lenne itt is pilot study indítani, és voltak olyanok a tagállamok közül, akik ezt támogatják is. Na most, hogy a, a rendőr, akár használt autó, kereskedő funkciót is betölthet-e, hát ez azért ez egy kicsit túlmutat az EU illetékességén. Viszont a fiatal vezetőknek az oktatása, különösen, hogyha rossz időben kell vezetni, igen, ez megint csak tagállami hatáskör, de standardizálni is kell az oktatást a következő vonatkozó jogszabályban. Hogy mennyire leszünk itt specifikusak a megfogalmazásnál, hát majd meglátjuk, de hogyha határon átnyúlóan vezet valaki, akkor fontos, hogy meglegyen a képzés az egyes országokban érvényes szabályokat illetően ezen úr kérte, hogy a professzionális vezetőket illetően az alkohol szintre, a viralkohol szintre legyen egységes álláspont. 0,2 kétezred százalék a mostani határérték, és ezeket a határértékeket egyébként a jövőben felül kiveljük vizsgálni egy tagállam kivételével az összes tagállamban 0,5-ös határérték van érvényben, és olyan is van, ahol zéró tolerancia van hirdetve, vagy hát gyakorlatilag zéró toleranciával egyenértékű határérték van életben. Meglátjuk, hogy itt mennyire kell tovább mennünk, de én az, még egyszer mondom, hogy itt ez tagállami hatáskörbe tartozó kérdés. És arról kell döntenünk, hogy erőteljesebb, szigorúbb iránymutatást adunk-e, mert azzal tudjuk rábírni a tagállamokat arra, hogy lépjenek. Ugye itt nagyon sok ezzel összefüggő kérdésről is szó van, tehát ezt nem ellenzem abszolút elviekben, meg is fogjuk vizsgálni, a kérdés, de jelen pillanatban nem tudok ennél többet mondani. Akár a hivatásos sofőrökről van szó, vagy másról. A közúti biztonsági infrastruktúrával kapcsolatos irányelv. Hogy tudjuk a maximális inputnak a lefordítását biztosítani? Sajnos a tagállamok nem fogalmaztak meg kivételeket, mert nem is ez lenne a cél, hogy egyszerűen kivegyünk a rendszerből bizonyos utakat, de az utaknak a hierarchiáját illetően, hogyha itt el tudjuk, döntése tudunk jutni, már az előrébb visz bennünket. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak is felül kell vizsgálniuk a saját stratégiájukon belül a, az utaknak a, az állapotát. Automatizált vezetés, önvezető járművek. Ezzel kapcsolatban az első megjegyzésem az, hogy ezek a trendek elindultak, de az, hogy valóban állandó legyen, állandóvá váljon az önvezető járműveknek az alkalmazása, ettől még messze vagyunk. Tehát több évtizedre lesz még szükség, mire ez napi gyakorlattá válik. A következő 20-30 évben különböző szinten automatizált, önvezető autonóm járművek fognak közlekedni, és hát Belgiumban ugye most is egészen különleges módja van annak, hogy hogyan teszik ki az indexet, és jelzik egymásnak, hogy ki merre megy. És aztán ugye az emberek fognak a gépekkel egy interfészen mozogni, aztán a gépek a gépekkel, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a reakció. Az említett tanulmánynak egyébként ez a tárgya Magam sem láttam még, úgyhogy ezért nem tudok többet elárulni róla, de nagy érdeklődéssel várjuk a szakbizottsággal az idejét annak, hogy erről tárgyalhassunk. Az autonóm vezetésre vonatkozom még egy dolog. Sokszor azt halljuk, hogy ez lesz a mágikus megoldás a közúti biztonságra, hiszen az emberi tényezőt ebből kivesszük, hiszen tudjuk, hogy 90%-ban emberi hibára vezethetőek vissza halálos balesetek. Igen, sokszor előfordulnak hibák a közúton, de tulajdonképpen a közúti hibák vagy a járművek otozzá, okozzák a, a hibákat, és akkor az abból származó halálos balesetet, hogy a lejtem a kulcsomat, abban nem halok bele a saját hibáiktól és más emberek által elkövetett hibáktól kell megvédeni az embereket, és rövid távon azt gondolom, hogy elég jól működnek az emberek. És a legjobb gépek is csak most érik utol az embereket a, a vezetésben. Úgyhogy túl gyorsan nem kell sietetni az autonóm vezetést, mint a kulcsát a a biztonságos vezetésnek. Vannak olyan aspektusai az autonóm vezetésnek, amit, amit a rendszerekbe beépítünk. Szerencsére az új általános biztonsági ö, rendelettel, a parlamentnek köszönhető ez jó irányba indultunk el, hiszen így az autón belül is, azon kívül tartózkodó emberek is nagyobb biztonságban vannak. Koffer úrnak is köszönöm a megjegyzéseit, egyetértek vele, hogy valóban igen nagy aggodalomra ad okot a stagnálás, és hogy nő akár azoknak a száma, akik figyelem elterelés okán kerülnek balesetbe, akár halálos, halála végződő balesetbe. Holisztikusan kell megközelítenünk ezt a problémát, mert itt nem csak az óriás plakátokról van szó, hanem nagyon sok más forrásról, ami elterjeli a figyelmünket, hogyan lehet technikai megoldást találni mindezekre, ez engem is érdekel egyébként. És egyetértek azzal is, hogy aktívan kell támogatnunk a bicikliseket, a motorozókat, erről is gondolkodnunk kell azzal akár, hogy kontrolláljuk a sebességet, Deli asszony is elmondta ezt, hiszen ha megnézzük a számokat, ha 30 es sebességgel mozgó autó előtt egy gyalogost, akkor 90%-kal 90%-os az esélye, hogy megmarad, de hogyha 60%-kal megy az az autó, csak 10% az esély. Tehát, hogyha default beállításként 30, 30 km per órás sebességet vezetünk be, hát innen még messze vagyunk, Stockholmban már erről szó van, mert nagyobb a biztonság. Infrastruktúrális fejlesztések, abszolút igaz, ezek költséghatékony lépések lennének, biztonságosabbá válna minden. És aztán ez a paradoxon, amit említettek, fiatal szülőként, mondjuk Brüsszelben lehet, hogy valaki úgy dönt, hogy azért akarjuk kocsival vinni a gyerekeket iskolába, mert az biztonságosabb, de, de ezzel még plusz egy kocsi van a, az utakon, akik miatt pedig aggódik az a szülő, aki elengedte gyalog a gyerekét az iskolába. Tehát itt még egyszer a gyaloglás, az esetleges kerékpározás sokkal jobb lenne. Jelenleg zajlik a brüsszeli régióban egy munka, amelynek a célja az lenne, hogy a, 30 kilométeres sebesség határral növeljük a biztonságot. Nyilván a nagyobb artériákon a közlekedő autóknak magasabb lenne a, a limit. És jó lenne, hogy a parlament nem csak globálisan lép, hogyha közúti biztonságról van szó, hanem akár helyi szinten, lokálisan is, akár itt Brüsszelben. Ami a számokat illeti, igen, sajnos még mindig nagyon magasak, és ez tényleg szégyenletes, de köszönöm, hogy említette. A szociális aspektusait kérdezte ön a közlekedéssel kapcsolatban, milyen jogi folyamatok vannak. Problematikus ez a helyzet, bár kívül esik a saját hatáskörömön, amit kérdezett. De a azok a munkások, akik, akik az utakon munkát végeznek, valóban nagyon sokszor nagy veszélynek vannak kitéve, mert egyszerűen túl nagy sebessége mennek el mellettük, és ez teljesen független attól, hogy milyen a nemzetiségük a dolgozóknak. De veszélyben vannak ezek a dolgozók. Kontúró úr stagnáció és annak milyen tényezői és hatásai vannak. Sokan azt mondják, hogy Sokan tudják, hogy mi okozza a baleseteket. Nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy igen, pontosan meg tudják határozni, de hát ez sok tényezős egyenlet. Bármely balesetben Nyilván a 90%-ában az esetekben egy hibáról van szó, de nem biztos, hogy ez a hiba vezetett a halálhoz hogyha az infrastruktúra nem olyan, hogyha a védőeszközök rendelkezésre álltak, betartották a sebességet például. Ezek ugye mind olyan tényezők, amelyeknek ismeretére szükségünk van ahhoz, hogy itt ítéletet tudjunk mondani. És az EU-n belül is itt egységesíteni kell a paramétereket, és az illetékes tanácsal hátul a kolléganőmnek itt Intek is, akivel együtt dolgozunk. Lengyelországgal, Portugália, Görögország, Románia, Bulgária és Litvánia azok az országok, amelyekkel együtt dolgozunk. Nem azért, hogy újra mutogassunk rájuk, hanem azért, hogy a rémes számokat visszaszorítsuk. Ez egy nagyszerű program, amelyben próbálunk információt cserélni, jelenleg Nyugat-Európa és Kelet és Dél-Európa között, mert ebből mindannyian tanulhatunk, és nem csak egy irányba mutatnak itt a következtetések. Bulgária például és Románia is nagyon messze látó terveket fogalmazott meg annak érdekében, hogy csökkentsék a halálos közúti baleseteknek a számát. Trailer, nem biztos, hogy jól mondom ki a nevét, elnézést kérek, őrül azoknak a számoknak, amelyek csökkennek, ahol csökkennek, és a technológia mennyiben tényező e tekintetben. Az új biztonsági rendelet szerint minden új modellnek rendelkeznie kell a biztonsági paraméterekkel és 2024-től pedig minden autóra igaz lesz ez a feltétel. És hogyha megfelelően alkalmazzuk ezeket az eszközöket, akkor ez mindenképpen szavatolja is a biztonságot. Fontos megértenünk azt, hogy miért vezethetnek halálhoz a balesetek. És hát amikor ezeket a kulcsfontosságú teljesítménymutatókra vonatkozó adatokat begyűjtjük, mi is próbálunk támaszkodni. Lehet, hogy az idén, lehet, hogy jövőre össze is állnak ezek az adatok. Fontos, hogy az Európai Adatbank megszülessen, mert akkor az egyedi balesetekből is tanulhatunk. Következtetéseket vonhatunk le Németországban és az USA-ban is nagyon jó tanulmányok születtek már, az adatok felhasználásával. Hiszen, hogyha az autón belüli adatokra támaszkodva tudunk elindulni, ismerve az, hogy alkoholos befolyásoltság fennállt-e, milyen volt az útminősége, az autó felszereltsége, akkor fogunk tudni eljutni a pontosabb ok-okozati összefüggések feltárásának lehetőségéhez. Mindig van probléma, az egyik a költség, a másik pedig az, hogy, hogy terabájtokban kifejezze, mi az, amit egyáltalán képesek vagyunk úgymond lefordítani a magunk nyelvére. Garcia képviselő. Egyetértek azzal, amit mondunk, mondott, ez a zéró érték lenne természetesen a kívánatos, ha megkérdezik a az utcán sétálókat, sétálókat, nyilván ők is azt mondják, hogy lehetőség szerint nulla, hiszen nem elfogadhatóak a halálos balesetek, hiszen bárki a családunkból baleset áldozata lehet, tehát filozófiai szempontból Nyilván ez lenne a legkívánatosabb. Nagyon érdekes dolgokat beszélt arról is, hogy a mobiltelefonok használatát be kellene tiltani. Nagyon sok országban valóban illegális ez, és csak kihangosítón keresztül lehet használni a mobilokat az autón belül. Riki Luke képviselők, és mindannyian feltették a kérdést, hogy kilométerenként a vezetésre hány haláleset esik. Hát nem minden tagállam gyűjti ezeket az adatokat, Franciaország igen. És ez egy fontos összefüggés lenne, mert az infrastruktúrára vonatkozó KPI-ra támaszkodva itt tudnánk következtetéseket lemondani de nem is biztos, hogy ez a helyes mérőszám egyébként a haláleset per kilométer. Mert 10%-kal több kilométer az EU-ban nem jelent 10%-os növekedést, 5%-ot láttunk, tehát összességében mondhatnám, hogy csökkent a halálos balesetek száma, mégsem mondanám, hogy ezt most ünnepeljük meg. Mert csak igazi mérésekkel lehetne idáig eljutni aztán mondjuk a birtokolt autók számára lehet-e vetíteni a balesetek számát? Hát nem gondolnám, hogy ez is előre vezetne. Pontosabb összefüggésekre és adatokra kell támaszkodnunk. Nagyon sok más fontos pontot is hallottunk. Persze, a biztonság, hogyan vezet a vezető, az infrastruktúra, és nyilván olyan rendszerre van szükség, amely valóban biztonságos szavatol, akárhol is vezessenek a vezetők. Tepani asszony említette ezt a patchwork modellt a különböző országokban életben lévő sebességkorlátozást illetően. Hát tényleg nagyon színes a kép az autópályákon, van, ahol nincs is limit, 130, 140 is van, 120 például itt Belgiumban, Észtországban 100 km per óra. És aztán ugye vannak olyan korlátozások is, amelyek a levegő eh, minőségét tartják szem előtt. Először is hát ajánlásokat lehet megfogalmazni, ezen én is gondolkodna, gondolkodom, hiszen ez tényleg adna hozzá értéket az életünkhöz. egyrészt ott vannak a szakértők által megfogalmazott vélemények, aztán ugye az itt lakók, például Brüsszelben lakók, itt élőknek a véleménye. Ezt kellene összekapcsolni, és aztán bele emelni a Green Deal-be is, amelyel a kibocsátást is csökkenteni lehet, és a levegő minőségét is lehetne javítani. Egy percem van még, itt most kaptam az elnökasszonytól. Komolyabban kell venni az önvezető gépjárműveket, igen, és a biztonsági implikációit ezek elterjedésének is vizsgálni fogjuk. Kérem majd hívjanak ide vissza, hogy beszámoljak erről, amikor többet tudunk a, az összefüggésekről. Van de Kamp úr ugye ott ül hátul, tehát nyilván nem hallgathatom el, hogy az infrastruktúra, a közúti biztonsági infrastruktúra menedzsmentje, abszolút egy olyan témakör, amelyet napirendünkre kell tűznünk, nyomon kell kísérnünk, és aztán az egyedi biztonsági mm, rendszerek, azt hiszem, hogy Franciaországban már itt nagyon jó úton járnak. Ez is egy olyan dolog, amiről gondolkodnunk kell. Az oktatásról is beszéltünk, hogy hogyan osszák meg egymással az utat a, az útfelhasználók, ez is egy fontos feladat volna. Krapini asszonyal is egyetértek. A biztonsági rendszerekről, és, a, és azt kell mondanom, hogy a, a rollerekre vonatkozóan nincsenek még megfelelően rendelkezésre álló adatok, ezek birtokában tudnánk csak nyilatkozni és tovább lépni, de nyilván problémák vannak. Texasszony kérdezett az útbiztonsági ügynökségről, hát erre nem tudok sajnos most vállalatoz, válaszolni. A költségvetésük ezeknek az ügynökségeknek nyilván mindig körülhatárol, de vannak olyan funkciók is, amikor még ezeket nem töltöttük meg tartalommal, feladattal. Bízom, hogy a jövőben majd erről többet tudok mondani de meghallgattam önt, és felírtam a megjegyzéseit. Lüken úr, azt hiszem, hogy önnek válaszoltam az előző pontokkal kapcsolatban. Ajánlások konkrétan a tagállamok felé nincsenek, de hát így dolgozunk. Adunk egymásnak ajánlásokat, de még egyszer mondom, hogy nem is én vagyok itt a nagy testvér, aki mindent tud az útbiztonságról, inkább szeretnék mindenkivel együtt dolgozni, meghallgatni a problémájukról, értesülni ezekről, és együtt dolgozni a, a megoldásokon. A KPI együttműködés keretében talán itt lesznek is eredményeink. Segway, mint jármű, illetve az elektronos, elektronikus rollerek. Azért szállnak ki az emberek a kocsijukból, hogy ezekre szálljanak át, akkor ez egy előrelépés a mobilitásban. Buszok és kerékpárok, kerékpárok vonatkozásában hasonló dolog történik, de igazából nagyon apró kerekű járművekről van szó. Azt gondolom, hogy mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen iránymutatásokat dolgozhatunk ki, közös iránymutatásokat ezen járművek vonatkozásában is. Azt gondolom, hogy önnek is válaszoltam a sebességgel kapcsolatban, és még az suv ez az utolsó, amire szeretnék válaszolni. Ezt megvizsgáltuk, ezt a témakört, és a trendeket és az adatokat illetően Elég ijesztőek a számok. Az USA-ban 50%-ban nőtt azoknak a gyalogosoknak a száma, akik úgy kerültek balesetbe, hogy egy SUV volt a másik résztvevő. És a, az eladások száma is nőtt. És a probléma az, hogy, hogy nincs bizonyíték egyértelműen arra, hogy minél magasabb, nagyobb az autó, az valóban fokozottan vezet a halálos balesethez. És hát definíciós probléma is van, mi az SUV, van a kisebbek, aztán vannak hatalmas, nagy testű SUV-k is, tehát itt is problémát látok. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és nyilván minél nagyobbak, nehezebbek a kocsik, annál nagyobb a kibocsátások, annál inkább hozzájárulnak a levegő minőségének romlásához. Tehát még egyszer mondom, vizsgáljuk ezt a kérdést, és önökkel együtt bízom benne, hogy majd megoldásra is jutunk. Elnézést, hogy ilyen hosszan válaszoltam, de köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Baldwin úr, mindezeket a válaszokat, mindenre kitért. Az tény, hogy a közúti biztonság kérdése izgalmas téma, Ugyanakkor jogalkotók vagyunk, és előre kell lépnünk, nem elegendő, hogyha nagy csúcs találkozókat tartanak mondjuk Stockholmban, ahhoz, hogy tényleg eh, javuljon a helyzet, a prioritásokat kell eh, előrevenni. Ahogy ön is mondja, egy megmentett élet is egy élet, eh, és nyilván mindig dráma egy haláleset, ahogy ön is mondta, több tényezőnek tudható be mindig, hogyha valaki meghal az utakon. Tapsoljuk meg Baldwin urat, nagy öröm volt önt itt látni, és a szakbizottság szeretné a jövőben is követni a stratégiát, illetve kontribúcióval is élni. Kedves kollégák, ezzel zárul az ülésünk, minden jónak vége szakad egyszer, de holnap délelőtt Öcsen úr elnöklésével folytatják a munkát, és ne aggódjanak, délután már én is itt leszek. Ezzel berekeztem az ülést.